Good morning. Bonjour. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Welcome to the Üdvözlök mindenkit a Nőjogi Bizottság ülésén. Jó reggelt kívánok. Szeretnék mindenkit üdvözölni Üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, a Nőjogi Bizottság által szervezett konferencián. Kezdjük is meg az ülést. Az első napirendi ponttal kezdünk. El kell fogadni a napirendet. Ha ezzel mindenki egyetért, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. a korábbi ülések jegyzőkönyvének az elfogad, elfogadása. Van ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nem hallatszik a tolmácsolás? Nincs tolmácsolás? Kettes, angol, igen. Kettes az angol, hármas a francia csatorna. 29-es az arab csatorna. It's okay? Most működik? Működik? Muy bien. Sí, sí. Rendben. Hogyha ezt a technikai problémát megoldottuk, akkor folytathatjuk a munkát. Meg kell várnunk, hogy megérkezzen az Európai Parlament elnöke Martin Schulz. Yes, we will go here. Yeah, Vamos a hacernos una foto de familia. Először egy fényképet készítünk az elnök úrral, úgyhogy ha egyetértenek vele, akkor megkérek mindenkit, hogy álljon föl, és készítsünk egy közös fényképet. Nuevamente, buenos días. Még egyszer üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok! Kezdjük meg a mai konferenciát. Remélem, hogy valóban hasznos lesz ez a konferencia azért, hogy együttműködési kapcsolatokat tudjunk kialakítani az Európai Parlament képviselői és a azon parlamenti képviselők között, akik a mai konferencián részt vesznek. Már is átadom a szót az Európai Parlament elnökének, Martin Schulznak. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött a konferenciánkra ma reggel. Fontosnak tartotta, hogy el tudjon jönni a beszédét megtartja, de elnézést kér előre Schulz úr, hogy nagyon sok elfoglaltsága van a mai napon, úgyhogy sajnos el kell, hogy köszönjön tőlünk. Mi mindenképpen köszönjük, hogy időt szánt ránk. Köszönöm szépen, Mártin, tiéd a szó. Tisztelt elnökasszony, tisztelt Irácse, tisztelt Mambo Csuka, a UN Women eh, ügyintéző igazgató asszonya, tisztelt Lambrinidis kolléga, aki az Európai Unió eh, részünkről való jogi képviselője és a bizottság képviselője, mindenkit szicceltel köszöntök. Hölgyeim és uraim, néhány napja egy eh, jelentésről hallottam, amit a World Economic Forum készített, és ebben az szerepelt, hogy 81 évet vesz majd igénybe, mielőtt a férfiak és a nők valóban egyenjogúak lesznek. 81. Ez azt jelenti, hogy majd csak az én lányom unokája fog olyan világba születni, ahol a nők ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek, mint a férfiak. És mi most azt mondjuk, hogy minden embernek természetes kell, hogy legyen ez a joga. Az, hogy hozzáférés van az oktatáshoz, az, hogy egyenlő bérezést kap, egyenlő lehetőségei vannak a munkahelyen, és egyenlő módon vehet részt a politikai életben is a Emma Watson a UN Women ülésén tartott fantasztikus beszédében emlékeztetett minket arra, hogy nincs olyan ország még ma a világon, amely elmondhatja magáról, hogy elérte a nemek közötti egyenlőséget. Pedig ezeket a jogokat én emberi jogoknak tartom. Ezt mondta Emma Watson, és teljes mértékben egyetértek vele. Nagyon hosszú utat kell még megtennünk eddig, ezért nagyon megköszönöm a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság szervezőinek, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Valóban kiváló alkalom a mai konferencia arra, hogy megünnepeljük bizottságunk 30. születésnapját. Nagy megtiszteltetés ezért számomra, hogy önöket ma az Európai Parlamentben üdvözölhetem. Különös nagy szeretettel szeretném üdvözölni önt, hölgyem, Mlambong Csuka asszony, aki a nőjogok területén már nagyon régen kiváló munkát végez és vezető szerepet vállal ezen a területen. A UN Women a nők vezető szerepe, politikai szerepvállalása és gazdasági képességtétele területén nagyon jó eredményeket ért el, és az egész világon erősíti a nők és a lányok szerepét. Emlékeztetnek minket folyamatosan arra, hogy a nők és a gyermekek teszik ki a menekültek legnagyobb részét, és manapság is túl sok olyan háború van, amely és konfliktus van, amely, e, amely a különböző országokban elharapódzott, az államok összeomlanak, és a polgárok legszörnyűbb körülmények között menekülnek, és atrocitásoknak vannak kitéve. A nők és a gyermekek azok sajnos, akik leginkább a leggyakrabban szenvednek ezekben a helyzetekben olyan a legtöbb konfliktusban sokkal veszélyesebb nőnek lenni, mint katonának. Ezért vagyok különösen büszke arra, hogy az Európai Parlament ebben az évben Denis Mukwege doktort nevezte ki a Szaharov Prize győztesének, illetve meg, elnyerésére, hiszen ő a nők ellen elkövetett szexuális erőszakot túlélők érdekében küzd, annak érdekében, hogy a, a pszichés károkat és a gyakran előforduló szociális kirekesztést is megelőzhessük. Sajnos a nőket gyakran és egyre nagyobb mértékben háborús eszközként is használ, használják, és mindent meg kell tennünk annak er- érdekében, hogy ezzel a gyakorlattal felhagyjanak. Szeretnénk az arab országok és az európai országok parlamenti képviselőit összeismerkedtetni. Különböző országokból különböző háttérrel rendelkeznek önök, mások a tapasztalataik. Úgy gondolom, nagyon érdekes lesz majd egymás tapasztalatából tanulni, és közös cél érdekében dolgozni. Azért annak érdekében, hogy teljes esélyegyenlőséget érjünk el. A jelenlegi kihívások milyenek? hogy tudjuk a nemek közti egyenlőség szempontját a jogalkotásba mindenhol érvényesíteni. Hogy tudjuk pártokon átnyúló, átívelő szempontokat biztosítani, hogy tudjuk a médiát minél tudatosabbá tenni. Ezek a kérdések, és nagyon sok más kérdés is felmerül majd az elkövetkezendő napok folyamán. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha a lánygyermekeink ugyanolyan jogokkal és lehetőséggel rendelkeznének, mint a fiaink. Az nemek közötti e-, esélyegyenlőség megvalósításának egyik nagyon fontos lépése az, hogy a politikában megvalósuljon a nemek közti egyenlőség, és a parlamentjeinkben egyaránt képviseltessék magukat a nők és a férfiak. Az Európai Parlamentben az első közvetlen választás óta, tehát 1974 óta egyre emelkedett a nők aránya. 16%-ról 34-re emelkedett, 2014-ben most 14-ben 34% ez az arány, és úgy gondolom, hogy hasznos lenne ez minden parlament számára. de a 35% még mindig nem es, egyenlőség, ezért még mindig nem tartottunk, tartunk ott, ahol a jövőben szeretnénk tartani. Az a kérdés, hogy hogy tudjuk felgyorsítani ezt a folyamatot, és hogy tudjuk kihasználni ezt az emelkedő női részvételi arányt arra, hogy a politikai arénán kívül is támogassuk a nők jogait. Nagyon sok fontos konferencia szól majd ezekről a kérdésekről az elmú, elkövetkezendő időszakban is az egyik legprominensebb majd a nők helyzetéről, helyzetével foglalkozó bizottság 59. ülése lesz, amely 2015 márciusában New Yorkban kerül megrendezésre, és ezzel kapcsolatban a pekingi cselekvési platformmal, illetve programmal fognak foglalkozni, illetve azzal, hogy a nők helyzetét hogy lehet stabilizálni és erősíteni. Ez a konferencia is nagyon jó példát ad majd arra, hogy a parlamentek és a különböző intézmények hogy tudnak egymással együttműködni, hogy, hogy tudnak tapasztalatot cserélni a politikai párbeszéd területén. Tisztelt kollégáim, hölgyeim és uraim! Az én helyzetem, politikai szerepem egyik nagy előnye az, hogy sok érdekes emberekkel találkozom. Az elmúlt években nagyon sok olyan nővel találkoztam, akik inspiráltak engem. Sibi Dabádi az egyik ilyen, aki 2012-ben az Európai Parlamentbe érkezett a Szaharov díj átvételére Nasrin Sotudé nevében. Nasrin Sotudé akkor börtönben ült, azért, mert 2009-ben egy 2009-ben megtörtént tüntetésben résztvevők jogait védte. Mámás Fúsz Egyiptomból és Razan Zatuné Szíriából szintén megkapta az Európai Parlament Szaharov díját. Ők olyan fiatal nőket képviselnek, akik az arab forradalmakban részt vettek. Ezek a bátor fiatal nők kimentek az utcára azért, hogy a demokrácia és a szabadság mellett foglaljanak állást, blogoltak, twitteltek azért, hogy megmutassák a világnak, hogy az arab országok demokratikus fejlődésében a nők is fontos részt vállalnak. És soha nem fogom elfelejteni Malalát, Pakisztánból, aki az elmúlt évben olyan beszédet mondott itt az Európai Parlamentben amilyet valószínű még soha nem hallottam. Azt mondta, van még erőszak, de van még remény is. Nincs még szabadság, de remény van mégis. Tudjuk, tudják, hogy miért? Tudják, hogy miért él a remény? Azért, mert mindannyian itt vagyunk. Mert együtt vagyunk, és igyekszünk kikerülni ezekből a problémákból, ezekből a gondokból, és azért gyűltünk itt össze, hogy most cselekedjünk. A fiatal nők szabadságért, méltóságért folytott, folytatott harcát kell támogassuk. Amikor hallgatom ezeket a fiatal nőket, és megnéz, meg, látom, hogy mennyire lelkesek és mennyire ember, erősek, akkor nem aggódom a jövőért. Akkor tudom, hogy a lányom és az unokáim is olyan világban fognak majd élni, ahol egyenlőség van, olyan világban, ami jobb, mint a mai. Hölgyeim és uraim, én apaként szeretném befejezni a beszédemet. Fiam is van, és lányom is és szégyellem magam apaként, hogy a lányom, lányom előtt kevesebb lehetőség nyílik meg a társadalomban, mint a fiam előtt. Ezért férfiként és apaként is részt veszek az önök harcában, amelyet a nemek közötti egyenlőségért folytatnak. Köszönöm a figyelmet, és sikeres konferenciát kívánok önöknek! Bueno, después de, de esta presentación por parte de... Miután meghallgattuk elnökünk beszédét, úgy gondolom, hogy ez a bevezető nagyon érdekes volt. Elnök úr beszédének a középpontjába helyezte a fő témát, vagyis a jövőbeli együttműködést amit föl lehet állítani, ki lehet alakítani. Az Európai Parlament képviselői és az arab országok képviselő női között. Közös célt kell, hogy kitűzünk, bárhonnan is származzon egy nő, bárhol is éljen egy nő, ugyanolyan lehetőségekkel, hogy előtte álljanak, mint a férfiak előtt, ez ma még nem garantált. Ezért már is szeretnék köszönetet mondani, előre szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amit mindannyian a saját parlamentjükben végez, azért a munkáért, amit az ENSZ szervezetekben végeznek, a nők, szeretnék köszönetet mondani mindezért, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a mai konferencia szervezésében is részt vettek. Már is átadom a szót Lambo Nuka szónynak, aki az ENSZ Nőjogi Bizottságának a fő igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani, illetve üdvözölni elnök urat is, Schulz urat bár nem nincs már itt velünk. Szeretném az elnök asszonyt is üdvözölni, Garcia Perez asszonyt, Labedidész urat, Köszönet a meghívásért azért, hogy részt vehetek ezen a konferencián. A képviselők, a vendégképviselők, akik a közel-keleti parlamentekből érkeztek, illetve az Európai Parlament képviselőit is szeretném üdvözölni. Nagyon jó dolog, hogy itt ülhetünk együtt a mai napon. Ez egy jelentős és egyedülálló találkozó. Hálás vagyok azért, hogy az EU lehetővé tette, hogy a társadalmunkban fontos szerepet játszó parlamenti képviselőnők ma találkozzanak, és azt is nagyra értékelem, hogy mi a UN Women részéről részesei lehetünk ennek a folyamatnak. Jó magam és a kollégáink nagyon keményen dolgozunk azért, hogy ezt a folyamatot támogassuk. Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm azokat a hölgyeket, akik itt ülnek, és azokat, akik otthon maradtak, akik felemelték a hangjukat az igazságért és a nők jogáért. Szíriában, Líbiában, Egyiptomban, Gázában és sok más országban is sokan életüket adták azért, hogy fölemelhessék hangjukat ezeket a célokért. nagyon sokan szenvedtek ezért, és nagyon sokat az életüket áldozták ezért a célért. Szeretnék köszönetet mondani az EU-nak, hogy megszervezte ezt a találkozót. Nem is lehetett volna jobb időpontot találni számunkra erre a találkozóra, hiszen a következő évben, 2015-ben fogjuk az pekingi kezdeményezés 20. évfordulóját ünnepelni, illetve a 2015-ös agenda fog elkezdődni. Nagyon fontos időszakot élünk, hiszen, ahogy az elnök úr is említette, a múlt héten a világgazdasági fóruma kiadta a kilencedik nőjogi jelentését 2014-re vonatkozóan. Ez rendkívül fontos, fontos a mi vitánk szempontjából is, hiszen a jelentés tartalmazza, hogy valóban előrelépés történt a nők egyenjogúsága tekintetében, főleg az elmúlt évtizedben, de ennek az előrehaladásnak az ellenére még mindig nagy kihívást jelent a nők részvétele, főleg a gazdaságban és a politikában. A jelentés négy területet vizsgált. Politika, gazdaság, egészségügy és oktatás. A jelentés alapján teljesen egyértelmű, hogy több nő kap képzést, a nők egészségesebbek, és jobb a hozzáférésük, bár ez nem minden országra érvényes egyértelműen, de jobb a hozzáférésük az egészségügyi szolgáltatásokhoz is. Több nő kap politikai szerepet, de a politikában és a gazdaságban az előrehaladás, hogyha egyenjogúságot kívánunk elérni, ez az előrelépés még nagyon szerény. Általában a szakadék szempontjából egész világ szerte azt lehet mondani, hogy 60%-os ennek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy a megfogalmazásunkat is meg kell változtatni, hiszen előrelépés történt, de sokszor nem szándékos célt elérünk, hiszen ha beszélünk az előrehaladásról, úgy tűnik, hogy ez, ez jelentős. Ahogy az elnök úr is mondta, hogy általánosságban a szakadék legyőzéséhez még 81 évre lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy 2095-re fogjuk ezt elérni, ha folytatjuk a munkánkat, mint eddig. Ez egy nagyon erős üzenet, és nagyon erős feladat mindannyiunk számára. Reméljük, hogy a folyamat előre fog haladni, ez lassú, de fokozatos. Mire van szükségünk? Föl kell használni a tapasztalatainkat, föl kell használni az összegyűjtött adatokat, föl kell használnunk azokat az információkat, amelyeket a nem kormányszervezetektől kapunk. Ezt megtehetjük, hiszen fontos, hogy levonjuk a tanulságokat az elmúlt évek alapján. Hogyha ezt nem tesszük meg, és hogyha nem változtatjuk meg a, meg a retorikánkat, azt, hogy hogyan fogalmazunk, akkor felmerül a kockázata, hogy intézményesedni fog ez a hátrány. Az a tény, hogy a női egyenjogúság érdekében nagyon sok kezdeményezésünk van, de még mindig rosszul teljesítünk. Ez azt jelenti, hogy az intézmény szisztematikusan nem tud jobban teljesíteni, és amikor előrelépésről beszélünk, akkor még mindig arról kell, hogy beszélünk, hogy milyen feladatok állnak előttünk. A pekingi cselekvési platform 20. évfordulójája következik. Öt parlamenti képviselőből még mindig csak egy nő, ez is jelentős kihívás, hiszen két képviselőből egy kellene, hogy nő legyen, nem pedig ötből egy. 50% az 50%, ami ennél kevesebb, az rossz teljesítés. Azért találkozunk ma, hogy a nők tavasszal kezdeményezést előre vigyük. Végig kell gondolnunk, hogy mit tehetünk az Európai Parlamentben, mit tehetünk az arab államokban, és mit tehetünk együtt. A, a, én önök támogatják a női tevékenységet, bárhol is legyenek, bárhol is éljenek, bárkik is legyenek. Bármit elérnek, bármilyen előrelépés sikerül elérnünk ezekben a parlamentekben, az győzelem lesz a nők számára az egész világon, hiszen a legjobb gyakorlatokból tanulni fogunk, abból is tanulunk, amit már eddig sikerült elérnünk, és ezt az egész világban mindennőben meg tudjuk osztani. Bármilyen előrelépés történik önöknél, bármilyen határozatoznak, bármilyen stratégiát követnek, ami a, ezt tovább tudjuk adni egész Afrikába, Latin Amerikába, a csendes óceánai területre, Ázsiába. Ezeknek a parlamenteknek, amelyek most ma képviselve vannak, ezeknek az előrelépése mindenki számára előnyös. Az Európai Parlamentben 30% a képviselőknek nő. 1979-hez képest ez jelentős előrelépés, de azt is tudjuk, hogy az európai nők is sokkal többet akarnak, sokkal gyorsabban akarnak. Nem tudnak várni 81 évet. Úgyhogy föl kell, hogy vegyük a kesztyűt együtt kell, hogy működjünk, nők és férfiak, hiszen amit mi cél, megcélzunk, az egy olyan társadalmi kérdés, ami a nőket és a férfiakat is érinti. A közelkeleti országok közül, amelyek itt képviselve vannak, sok országban látunk, látjuk, hogy egyre több női képviselő van, és különleges intézkedések támogatják ezt, ösztönzik a nők, képvisel, a nők részvételét de ezt még nem, mond, nem hit, nem hívhatjuk jó teljesítésnek, még mindig rossz a teljesítmény, és még mindig ösztönözni kell az előrelépést. Miért vagyunk itt? Azért vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy milyen módjai vannak annak, hogy a női reprezentációt növelhessük. Ez nagyon nagy nyomást helyez a nőkre, nagyon nagy kívás a nők előtt, akik már ott ülnek a parlamentben, önök úttörő szerepet vállaltak. Együttműködve, közösen, együtt biztos, hogy tudjuk támogatni önöket, tudjuk egymást támogatni. El kell fogadni az előrelépés. Újra kell definiálnunk az előrelépés koncepcióját, és meg kell, hogy változtassuk, hogy hogyan beszélünk a női képviseletről. Nem csak azokról a nőkről van szó, a akik olyan országban élnek, ahol alacsony a képviseletük. Az ENSZ, a tagállamok, mindenkinek beszélnie kell, ugyanazt a nyelvezetet kell beszélnie, ugyanazt a nyelvezetet kell használnia. Tudjuk, hogy a világban vannak olyan helyek, amikor a döntéshozatalban a nők részt vesznek, és olyan döntéseket hoznak, amelyek jelentősen javítják a nők helyét, a nők életét, a társadalom életét. Olyan változat, változásokat kérünk, amelyek fontosak a társadalom számára. Tudjuk, hogy a családon belüli erőszakkal külön kell foglalkozni, a foglalkoztatási jogok, jogalkotásban is külön kell foglalkozni a nők szerepével, a fiatal nők szerepével ezekben a társadalmakban az egész világon érvényes ez. Egy, nemrég készült egy IMF tanulmány, aminek alapján a munkában való részvétele a nőknek a GDP, GDP növekedése jelentős hatással van. Egy olyan nemzet sincs a világon, egy olyan ország sincs, amely nem akarna növekedést. Ezért minden szempontból ellentétes eredményt érünk el, hogyha nem sikerül támogatnunk a nők egyenjogosságát. Egy másik tanulmány azt mutatja, hogy a Fortune 500 legfontosabb cége, cégében megvizsgálták azt, hogy milyen szerepe van a nőknek. És a magánszektorban a nők különös szerepet játszanak. Nagyon sok akadály áll még mindig előttünk, amit el kell, hogy mozdítsunk, és azelőtt is, hogy mindenhol lássuk az előrelépést. Ezek az akadályok például az a tény, hogy több mint száz olyan ország van a világban, amelyben a, a jogalkotás diszkriminálja a nőket, különösen a m, mm, aktív gazdasági tevékenységet végző polgára válását akadályozzák a nők számára. Fontos, hogy a nők hozzáférjenek a finanszírozási lehetőségekhez, a, hogy céget jegyezhessenek be, hogy gazdasági tevékenységet végezhessenek. Sok olyan országban, ahol a nőknek sikerült ezeket az akadályokat elhárítaniuk, ahol a jogalkotás támogatja a nőket, de ezekben az országokban is a jogalkotás változtatása, jobbítása még mindig kihívást jelent. Mi, mint jogalkotók, kell, hogy vállaljuk ezt a feladatot. A saját államunk helyzetét kell megvizsgálnunk, és meg kell határoznunk, hogy milyen törvényeket kell változtatnunk, milyen törvényeket kell módosítanunk azért, hogy növelni lehessen a nők részvételét a munkavilágában. A világbank szerint csak az, hogyha a, a törvényeket sikerülne megváltoztatnunk, hogyha olyan törvényeket sikerül támogatni, amelyek támogatják a nősz, nők részvételét, önmagában ez a változás a nők részvételén hozzájá, keresztül hozzájárul a GDP növekedéshez, a gazdasági növekedéshez. Jogalkotóként ebben a szerepben fontos feladat áll előttünk. föl kell készülnünk egy 2015 utáni agendára. Az Open Waking Group kidolgozott már egy programot. Úgy gondolom, hogy itt az asztal mellett ülők is támogatni fogják ezt a kezdeményezést. A cél a nők szerepének hangsúlyozásán túl minden egyes szakpolitikában a nők egyenjogosságát hangsúlyozza. A diszkriminációval fog foglalkozni, és a diszkriminációnak egy része az a képviselet, amiről beszélünk, hiszen nem tudjuk kivárni ezt a 81 évet, hogy elérjük a nők egyenjogúságát. A nők elleni és a lányok elleni erőszakról is kell, hogy beszéljünk. Foglalkozunk a családon belül erőszakról, az alul fizetettségről, a, arról, hogy a nők nem megfelelően képviseltek a alkotásban a szexuális és gyermekvállalási jogokról is fog beszélni ez a tervezet, ez az agenda. Ezek a legfontosabb területek, ezek a kulcsfontosságú területek. Hogyha széles körben siker ezeket előbbre vinni, megvalósítani, akkor együtt jobb világot tudunk kialakítani, és hatni tudunk a nő, női egyenjogúság célja felé haladó úton előrelépést tudunk előrejelni. Akik a ország nevében tárgyalnak, akik képviselik az országaikat, azok mindig kell, hogy képviseljék a tárgyalások során a nők szerepét, és ez érvényes a New Yorki tárgyalásra is. Még csak tervezetről van szó, erről beszéltem, és még mindig lehet elképzelhető, hogy fennáll a veszélye, hogy néhány fontos aspektust elveszítünk ebben a tervezetben. Ezért nagyon fontos, hogy mi parlamenti képviselők odafigyeljünk erre. És tudom, hogy az itt ülők közül néhányan konkrétan és közvetlenül ö, hatni tudnak a tárgyalások alakulására. Ahogy mondtam, a jövő év fontos év. A főtitkár egy jelentést fog közé tenni ez arról fog szólni, hogy Peking után 20 évvel hogyan is alakult a nők helyzete. Egy több jelentés alapján készül ez az egyetlen jelentés. Önök, mint tagállamok készítették ezeket a jelentéseket. Több mint 150 ország már leadta a jelentését. Most történik ezeknek az elemzése, és ezek alapján fog elkészülni a végleges összefoglaló jelentés, amit 2015 márciusában fog a főtitkár közé tenni. Ebben a jelent, ezekben a jelentésekben már látjuk például a konfliktusok hatását a nők helyzetére, illetve a nők, női egyenjogúság visszaszorulására. És Természetesen a gazdasági és pénzügyi válság hatása is egyértelműen e, ebben az irányban mutat. Ezek nagyon fontos külső tényezők, de ezek olyan tényezők, amelyek esetében a kormányoknak szerepe van. Hogy tudjuk ezt, hogy ismerjük a helyzetet, ez nagyon fontos, hiszen így a 2015 utáni időszakra jobban föl tudunk készülni, ezen külső hatásokkal is tudunk foglalkozni. Azok a nők, akik képzettek, akik anyagilag jobb helyzetben vannak, jobban túl tudják élni ezeket a nehézségeket is. Jobb az ellenálló képességük 2015-ben. A CSV ülésen lesz egy ünnepélyes elindítása is a Peking után 20 évvel programnak. Itt egyeztetni fogunk a magánszektorral, a vállalkozásokkal, a vallási és képviselőkkel, politikai vezetőkkel, őket ösztönözzük, hogy vegyenek részt ezen az ülésen, hiszen a mi üzenetünk az, mi üzenetünk az hogy ez mindenkinek a felelőssége. A nők harca nem a nőkért szól, a nők harca tekintetében mindenkinek van felelőssége. Szolidaritási mozgalmat indítunk, és ebben a férfiak nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljanak, támogatást kell, hogy biztosítsanak, osztaniuk kell a felelősséget, hogy a női egyenjogesek hiányának szakadéka megszűnhessen. A 2015-ös év azért is fontos, mert azt szeretnénk elérni, hogy az államfők tegyenek egy vállalást, egy olyan világ érdekében, hogy amit, amiről megállapodtunk Pekingben, és amit nem sikerült megvalósítanunk az elmúlt húsz évben, azt célozzuk meg 2015 után. 2015. szeptemberben az államfőket arra fogjuk kérni, hogy új vállalást tegyenek, amiben szerepelni fog az is, ami a pekingi nyilatkozatban szerepel. Ezért azt ké, arra kérünk mindenkit, hogy az próbálják ösztönözni azt, hogy az ország képviselője, országuk képviselője, az államfőjük menjen el erre a találkozóra, és vállalja ezeket a feladatokat. A 2015 utáni agendát, a Peking plusz 20 agendát próbáljuk egyesíteni, azért, hogy a kettő egymást tudja erősíteni. Hogy a pekingi folyamatot és az MDG-t külön követtük nyomon. Ennek a tapasztalata számunkra az, hogy a pekingi vállalás kicsit hátra maradt, a pekingi cselekvési programban az előrehaladás kicsit hátra maradt a millenniumi célokhoz képest. Ezért most úgy döntöttünk, hogy a kettőt próbáljuk egyesíteni, és így 2015 után a két megállapodás, a két egyezmény próbáljuk egymást erősítve végrehajtani. A nőkként úgy gondoljuk, hogy 2015-öt követően 2015-2030-as időszak. Reméljük, hogy az utolsó olyan időszak lesz, amikor harcolni kell a nők egyenjogúságáért. Nincs 81 évünk, és egy több mint 100 éve tartó folyamatot muszáj lezárnunk. 2015 2020-ig tartó időszak nagyon intenzív éveket kell, hogy tartalmazzon, intenzifikálnunk kell a szakadékok megszüntetését az egyen, női egyenjogosság témájában. 2030-ra az utolsó évet kell, hogy írjuk a nők egyenjogosságának a harcában. Igazam van? Ezt meg lehet tenni, meg tudjuk mi a saját időnkben ezt tenni. A politikai képviselet, a gazdasági részvétel, ezek kulcsfontosságú területek. Itt nagyon nagy a lemaradás, és ezekkel külön kell foglalkoznunk, ezekkel a területekre, és úgy gondolom, hogy ez a mai ülés is ezt hangsúlyozza. A magánszektorral is foglalkozni kell, hiszen a magánszektornak nagyon fontos a szerepe a nők gazdasági, anyagi helyzetének javítása területén. Szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, amit annak érdekében fognak végezni, hogy 20 2015-től 2030-ra lerövidítsük ezt a szakaszt, és 2030-ban, amikor visszanézünk, akkor azt mondhassuk, hogy jó harcot nyertünk meg, és lezárhatjuk ezt az időszakot. Köszönöm. Muchas gracias. Eh, ahora tiene la palabra. Köszönöm szépen. Stavros eh, Lambrinidis eh, úrja a szó. Ő az emberi jogi kérdésekkel foglalkozik elsősorban ennek a képviselője. Köszönöm szépen. Garcia Perez elnök asszonynak, a Nőjogi és Esélyegyelőségi Szakbizottság részéről Gratulálok, hogy megszervezték ezt a konferenciát. És szeretnék köszönetet mondani Martin Schulznak, az Európai Parlament elnökének is, hogy beindította, elindította ezt a nagyon fontos eseményt egy olyan inspiráló beszéddel, ami nem csak az ő saját vezetői szerepét hangsúlyozta, a nőkkel kapcsolatos ügyekben, hanem őszinte lelkesedését is. És köszönöm a résztvevő hölgyeknek, hogy ilyen hosszú utat tettek meg, messziről ide utaztak, különösen az ö, ENSZ kereteiből, illetve azoknak a parlamenti képviselőasszonyoknak is köszönetet mondok, akik ide utaztak, hogy folytathassák velünk ezt a mai vitát. Az elmúlt hónapokban egy kérdés kísértett engem. Ki fél az okos lányoktól? És Boko Haram, a Boko Haram Nigériában, ahelyett, hogy még egy újabb laktanyát lebombázott volna, miért 200 kislányt rabolt el egy iskolából? a pakisztáni szélsőségesek közül néhány miért Malala fejébe akart lőni egy golyót más cselekedet helyett? Miért félnek, kik félnek -e az okos lányoktól? És az válasz szerintem abban rejlik, hogy az okos lányok jól képzett, művelt nőké válnak, és ekkor bármelyik társadalomnak a hatalmi viszonyait meg tudják változtatni. Ez a változás pedig, akik a saját perverz hatalmukhoz ragaszkodnak, ezeket az embereket ez bizony bántja. Mi parlamenti képviselők, a nemzetközi közösség képviselői tehát kötelesek vagyunk, hogy elsősorban drámai fontosságot tulajdonítsunk annak, hogy a nőket képezzük és arra is kell összpontosítanunk, hogy a fiúkat és a férfiakat is képezzük. Mert hogy nagyon sok esetben nem csak egyszerűen arról van szó, hogy jogi változásra van szükség, hogy a nők és férfiak egyenlőségét létrehozzuk, hanem a szívekben és a fejekben kell változást létrehozni. És ehhez arra is szükség van, hogy a fiúkat és a férfiakat is oktassuk. Az oktatás nagyon jelentős szerepet tölt be. Persze szükség van a törvényekre, az alapokra, és ahogy az előttem szólók is említették, 2015-ben, 20 évvel a, Be- a pekingi nyilatkozat után, és ha hozzátehetem, a 1335-ös ENSZ határozat után 15 évvel, amely előírja, hogy a nőket nőknek biztosítani kell a biztonságot és a békét. Szükség van ezekre a jogi alapokra, ezekre a nemzetközi alapokra, amelyek mindannyiunk számára, az összes társadalom számára biztosítják azt az igazolást, azt a nemzetközi jogi ernyőt, ami lehetővé teszi, hogy munkán kibontakozzon. De, és még egy pontra térnék itt most ki, helyi belföldi fellépésre is van szükség minden országban, minden régióban. Sehol nincs tökéletes helyzet a nőjoggal kapcsolatban, még az Európai Unióban és annak tagállamaiban sem. Az elmúlt tíz évben drámai haladást értünk el, például a tekintetben, hogy a nők az Európai Unióban hogy vesznek részt a munkaerőpiacon. Nagy lemaradás volt, a lemaradás még mindig megvan, jelentős százalékos arányban a fejlődés ellenére. Az oktatás, a nők képzése, vajon az a megoldása, ami mindenre választ ad? Nem. Nem, ez egy szükséges előfeltétel, de önmagában nem elégséges. Egy jól képzett nőt még szintén meg lehet verni, a férje is megverheti. Lehet, hogy nem olyan gyakran, mint hogyha nem lenne a képzett, de attól még megverheti, és meg is fogja verni. Egy jó képzett nőt felhasználhatnak háborús eszközként, például nem erőszak által, ami az egyik legelítélendőbb gyakorlat a világon. Még egy jól képzett nőnek is előfordulhat, hogy nincs megfelelő hozzáférése az erőforrásokhoz, finanszírozáshoz, földhöz, hogyha gazdasági tevékenységet szeretne folytatni, ha emancipálni szeretné magát és függetlenné szeretne válni. Nincs egy, egyenlő hozzáférése az örökségéhez és a szociális javakhoz. És ahogy elhangzott, a politikai képessététel és döntéshozatal sem áll rendelkezésére, ugyanúgy, mint egy férfinak. És a fenntartható fejlesztési célok itt válnak fontosá, mert az Európai Unió eltökélte, hogy előmozdítja a nők és férfiak egyenlőségét önmagában létező célként is 2025 utánra, illetve egy olyan vezérfonálként, amely minden, az egész kereten belül mindenhol megjelenik. Valami olyasmiről van szó, amit az ENSZ-ben, a nemzetközi közösségben mindenki elfogad, mindenki tudja, hogy munkát kell végeznünk e területen. És tudom, hogy néhány ország, aminek itt vannak a képviselői, nem végeznek túl sok munkát annak érdekében, hogy a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget előmozdítsák. Ezért van szükség az önök munkájára is. Belső szempontból, belpolitikailag is elő kell mozdítani ezeket a célokat, és nemzetközi szinten együtt is kell működnünk. Az Európai Parlament éppen ezt teszi ma, az európai parlamenti képviselőket és az arab parlamentek női képviselőit összehozza. Amíg tudunk találni olyan területeket, amiket folyamatosan nyomot követünk, addig ez mindig hasznos lesz. És a nemzetközi együttműködés szempontjából szeretnék külön köszönetet mondani az ENSZ nőkért felelős egységének, hogy a Nők a projektet támogatták és részt vettek a mai nagyon fontos ülés megszervezésében. Szeretnék köszönetet mondani az Arab Államok Ligájának is a szoros együttműködésért, amit az Európai Unió velük folytatott az emberi jogok előmozdítása érdekében. Akik esetleg nem tudják, 2012-ben megállapodást kötöttünk az Arab Liga és az Európai Államok, hogy regionális tapasztalatokat cserélünk a nemzetközi emberi jogi normák végrehajtása tekintetében. Nagyon sokat kell még tanulnunk egymástól. Már megkezdtük azokat a projekteket, amelyek közül az egyik konkrétan a nők jogaival foglalkozik. És tovább léptünk olyan projektek és eszmecserék folytatására, amivel a legjobb gyakorlatokat azonosítani tudjuk. Szeretném az arab nemzeti parlamentek bevonását itt most megemlíteni, amely nagyon fontos volt, és az is, hogy a civil társadalmat is bevonták ebbe a folyamatba. Szerintem ez rendkívül sok reményt ad a jövőre nézve. Akkor a jövőről szólván pár szót. Néhány gondolat, nagyon kedves, nagyon kevés arról, hogy konkrétan mit is tettünk. Az Európai Parlamenti Együttműködés és az EU együttműködések keretében az arab országokkal és parlamentekkel együtt. Inkább talán kérdés, mint javaslat. Az önök parlamentjeiből hányban vannak női gyűlések. Nagyon kevésben. Talán érdemes elgondolkozni ezen. Az Európai Unió kiállna önök mellett, és támogatná önöket bármilyen olyan módon, amit önök megfelelőnek találnak. Ez lehetővé tenni, hogy a különböző hátterű, különböző politikai hátterű nők összeüljenek egy parlamenten belül, és bármilyen témáról, bármilyen jogszabályról, vitát tartsanak az azon országban élő nők perspektívájából. Ez nagyon fontos ö, eszköz a női politikusok számára a különböző parlamentekben, de persze országról országra eltérőek a lehetőségek. Talán érdemes lenne a saját kontextusuk tudatában megvizsgálni ezt a lehetőséget vagy javaslatot. És még egy javaslatom volna azon arab országokban, ahol vannak választások, illetve ahol közelegnek a választások, az Európai Parlament és politikai frakciói talán hajlandóak lennének elgondolkozni azon, hogy felveszik a kapcsolatot a testvérpártjaikkal ezekben az országokban, és tapasztalatot cserélnek velük arról, hogy mennyire fontos a pártlistákon nőket is szerepeltetni. Mégpedig jelentős, vagy eléggé elől ahhoz, hogy meg is válasszák őket. Ez is egy konkrét módja lenne a parlamentnek és a helyi politikai pártoknak az együttműködésére. És van még egy javaslatom. Még Görögországban sem könnyen tudnánk megvalósítani, sőt, talán lehetetlennek is tűnik. De maguk a politikai pártok belső döntéseket kellene, hogy hozzanak arról, hogy női politikusokat vesznek fel, és építenek be a struktúrájukba a legalapszintebből a legmagasabb szintekig. Ehhez nem kell jogi változás, ehhez nem kell alkotmánymódosítás, hogy egy parlament maga úgy döntsön, hogy legyen egy mondjuk kvótája, hogy legalább egy nő, vagy legalább egynél több nő legyen az összes pártszervezetben. Talán érdemes ezen is elgondolkozni. Sokat tettünk már egy másik ügyben, önök is bizonyos országokban, mégpedig a tekintetben, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy a nők elmennek szavazni. Sok országban a nőknek van szavazati joga, de vagy nincsenek mondjuk születési anyakönyvi kivonataik, vagy olyan papírjaik, amik lehetővé tennék, hogy tényleg gyakorolják ezt a jogukat, vagy a hagyományos társadalomban azt mondják nekik, hogy ne menjetek szavazni. Mondjuk a családjuk vagy a férjük azt mondja, hogy jó, persze, van jogod szavazni, de te csak szépen maradj otthon, majd én szavazok helyetted. Tehát az arab országokban, épp úgy, mint az európai országokban a nők részvétele a politikában egy fontos biztosítandó dolog, mégpedig azért, mert a teljes társadalomnak részt kell, hogy részt kell vennie a politika alakításában. Nemrég ellátogattam Egyiptomba, ahol azt tapasztaltam, hogy a tiltakozások és a tüntetések során a nőket konkrétan meg kellett védeni a szexuális támadásoktól. Ez nagyon súlyos dolog. Végül, kedves barátaim! ahogy az angol kifejezés mondja, itt a teremben van egy óriási nagy elefánt, egy olyan téma, ami az egész vitának az alapját képezi. Emberi jogi képviselőként az Európai Unió fő képviselő, külügyi főképviselő asszonyát, Federica mogherini is nagyon érinti ez a gondolat. Nagyon szerettük volna, hogyha itt lenne ő ma, de hát nem így alakult. Mégpedig miről van szó? Arról, hogy támadás érte azt az alapvető struktúrát, amire a nők joga és az emberi jogok épülnek. Mi is ez? Ez az emberi jogok egyetemességének a koncepciója. Mit is jelent ez? Azt, hogy az emberi jogok mindannyiunkat megilletik, és nem függenek attól, hogy honnan származok, vagy hogy ki volt az anyám, apám, vagy milyen színű a bőröm, vagy miben hiszek, vagy miben nem, vagy milyen országból jövök. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ó nem, hát a nő, emberi jogok, a női jogok, azok valamilyen kulturális szempontból ráerőltetett dolgok a társadalomra néhány országban, de hát nekünk más a kultúránk, mások a hagyományaink, nálunk ez nem így van. Én most önöknek azt szeretném um, kifejteni, hogy ez egy nagyon fontos, hamis dilemma. Az emberi jogok soha nem a különböző kultúrák közötti csata szintere voltak, vagy nem múlhat különböző vallások, politikai rendszerek, régiók közötti harcon, hanem az emberi jogok mindig az az egyetemes nyelv voltak, amely bármilyen vallásban, országban vagy kultúrában a hatalom nélkülieket védte, a hatalmasak kulturális relativizmusától. Az emberi jogok soha nem a kultúrák közötti csatát jelentették, hanem a kultúrán belüli csatát. Az, hogyha egy nőt megvernek Aténban, New Yorkban, Rabatban, Johannesburgban, Pekingben, Moszkvában, vagy a világon bárhol, lehet, hogy soha nem fogja elmondani neked ezt, és lehet, hogy nem szólál fel senki az ő nevében, mert az emberi jogok nem egyetemesek. A férj, aki megverte, nagyon gyakran azt fogja mondani, hogy ó, hát ebben nem szólhatsz bele, nekünk olyan kulturális értékeink vannak itt, amik ezt nem teszik lehetővé. A hatalmasok relativizmusa elleni védelem kell, hogy legyen az emberi jog. És ezért vagyunk itt ma mindannyian az Európai Parlamentben, és azért, hogy az ENSZ nőkért felelős egysége mellett kiálljunk, az Arab Liga női mellett kiálljunk, és együtt küzdjünk azért, hogy elérjük a nemek közötti egyenlőséget, amit annyira szeretnénk, és amely annyira hiányzik nagyon sok területen. Nagyon hálás vagyok az önök részvételéért itt ma. Köszönöm a szót. Thank you, Stavros. And, uh, Köszönöm, Stavros. A panel lezárásaként Michael Köhler kapja meg a szót, az Európai Bizottság uh, fejlesztési kooperációs főigazgatóságának az igazgatója. Köszönöm szépen, tisztelt vendégek, tisztelt elnök asszony, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, minden olyan hölgyet, aki erre nagyon fontos gyűlésre megjelent, együtt fog működni velünk a Nők Tavasza programjában. Köszöntöm a külön képviselőt, és köszöntöm a férfiakat is, akik itt vannak a teremben hiszen az éppen, éppen az imént hallottuk, hogy nem csak a nők ügye a nemek közötti egyenlőség, hanem társadalmi ügy. Kasszász Igen, a képviselők, akik az arab országokból érkezettek, szeretném őket külön köszönteni, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek erre az ülésre. No. Én tanítottam meg erre, mindenre, amit tud. De görögül nem tudok olyan jól, mint arabul. Nem lehet elég gyakran elmondani, hogy a nők kulcsfontosságú szerepet játszanak, nem csak a társadalomban, kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játszanak a nyilvánosság és a civil társadalom életében is. Nem csak jelen kell, hogy legyenek, hanem kulcsfontosságú a szerepük. Tudjuk, hogy így van, és üres igazságnak hangzik, de mégis mindig hangoztatnunk kell, mert a valóságban még nem valósult meg ez a helyzet. Mindenki tudja, hogy a gyakorlatban ez így kellene, hogy legyen de nem így van. A nők nem tudnak még megfelelő súlyú szerepet játszani a társadalmi életben, akár a családi minták, akár amiatt, hogy ahogy a parlamentek működnek, ahogy a társadalom működik, eh, nem egyezik az ő lehetőségeikkel. 97-ben beszéltem két akkori női parlamenti képviselővel, és megkérdeztem őket, hogy vannak-e problémáik a parlamenti munkával kapcsolatban. Azt, mondta, hogy ne, azt mondták, hogy nem, e, elvileg egyenjogúak vagyunk, de az a probléma, hogy a parlamentben kétféle terem van, az ülésteremben, illetve két szintér van, az ülésteremben egyenjogúak vagyunk, de amikor amikor kártyáznak a férfiak az ülések között, akkor ott sokkal több fontos kérdés dől, dől el, mint az üléstermekben. És sajnos ez nagyon jól meg is mutatja, hogy mik azok a döntéshozatali fórumok, amelyek, amelyekről nem szólnak jogszabályok, de amelyek miatt mégiscsak nehezebb a nőknek megfelelő módon szerepet vállalni, részt venni az ország politikai életében és természetesen ez ugyanígy van a magánszektor vállalatainál, a szociális, a társadalmi szervezetekben és minden más helyszínen is. Tehát, ahogy az előbb az ENSZ képviselőasszony elmondta, folytatni kell azt a munkát, amely arra vonatkozik, hogy valódi egyenlő képviseletet biztosítsunk a nőknek politikában és a gazdaság életben is. Meg kell tanulnunk, hogy a, a demokrácia nők nélkül nem teljes. Hogyha nincs egyenjogúság, akkor a demokrácia sem tökéletes, még nem teljes. Európában nagyon, soká, nagyon hosszú ideig tartott elérni azt, hogy minden tagállamban ö, legyen minden nőnek aktív és passzív szavazati joga. És van olyan tagállam, ahol ez csak néhány évtized óta létezik az, a világ sok más országaiban ez, ennél sokkal súlyosabb a helyzet, és az arab országokban sem valósul még meg. Nem csak az ENSZ, és nem csak a nemzetközi szervezetek, illetve a civil szervezetek feladata az, hogy ezt, ezt a helyzetet előmozdítsa, hanem az, az adott országok politikusainak feladata is a nők részvétele a politikai életben az együttműködésünk legfontosabb kérdésévé vált. Megpróbálunk ezekkel kapcsolatban dokumentumokat is összeállítani. Az arab tavasz után, elindulása után Catherine Ashton két stratégiai nyilatkozatot állított össze, amelyek arról szólnak, hogy hogy próbálunk majd ezen túl az arab országokkal össze együttműködni, az arab társadalmakkal együttműködni ebben az átmeneti időszakban. Ez a két nyilatkozat nagyon világosan kifejtette, hogy a nemek közötti egyenlőség kell, hogy legyen alapja minden együttműködésünknek. Két különböző megközelítést vázolnak állnak ezek fel. Az egyik a politikai párbeszéd. Politikai párbeszéd a kormányok között. És Tunéziával, Palesztinával vannak jó példák is erre, például a palesztin hatóságokkal a, együttműködünk, és bizottságokat állítottunk föl, az emberi jogokkal kapcsolatban, az jogállamisággal kapcsolatban is, és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottság is arra, arra szorítja rá hatóságokat, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját minden tevékenységükben foglalja be. Nagyon sok programot indítottunk az ország, országokban, és lehet, hogy ez csak a tengerben egy cseppnek tűnő segítség, de 83 millió euró értékben finanszírozunk kétoldalú és regionális együttműködés is, amelyek a nők helyzetének megerősítésére vonatkoznak. A UN Women is nagyon jó példája ennek, ennek a nemzetközi együttműködésnek, de Marokkóval például van kétoldalú együttműködésünk 45 milliós költségvetés támogatási programot indítottunk, amely szintén az nemek közötti egyenlőség helyzetét támogatja, és ez egy EU és Marokko közötti, Marokko kormánya közötti megállapodásról szól, amely a nők társadalomban elfoglalt helyzetét erősíti de foglalkozunk menekültügyi problémákkal is. Például Szíriában nagyon sok menekült menekül ki jelenleg is, és nagyon nagy részük nő, illetve fiatal lány. 15 millió eurót fordítottunk arra, hogy a szíriai menekültek oktatását megszervezzük, 800 lánynak biztosítunk általános iskolai képzést. Azon kívül élelmiszerprogramokat is elindítottunk, amelyek szintén lehetővé teszik a lányok iskolá, iskolai oktatásban való részvételét. Külön támogatjuk Libanonban, Jordániában a szíriai válsággal kapcsolatos gyógyszerhiány megoldását, a gyermekvállalással kapcsolatos és más egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos programokat támogatunk. Tehát olyan specifikus programokat, amelyek a nők jogait erősítik, és amelyek a nők politikai életben való részvételét segítik elő. Nagyon fontos ez, de az összegeknél sokkal fontosabb az, hogy megértettük a problémákat, és kívánunk valamit tenni ennek, e, ezek ellen. Az, az a legfontosabb feladatunk például Tunéziával e, rendkívül jó az együttműködés az Európai Unió és Tunézia között, annak érdekében, hogy gazdasági, politikai, társadalmi és, e, és, és pénzügyi szinten is támogassuk azt, hogy a ahány program csak létezik a két fél között, azok keresztül horizontális jellegen megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség. És hogyha van ennek bizonyos technikai vetülete, akkor ott mindenképpen biztosítani kell, hogy a női, nők egyenjogúsága megvalósuljon. Természetesen minden tervet valami, valamilyen időpontban konkrétá kell váltani, meg kell gyakorlatban is valósítani. És ezért nagyon fontos a regionális együttműködés. Ez azt jelenti, <clears throat> hogy az embereket, az emberek közötti együttműködést, tapasztalatcserét támogatjuk. Ugyanakkor az is fontos, hogy ne csak a legjobban bevált gyakorlatokat osszák meg, hanem el tudják kerülni azokat a hibákat, amelyekbe mások estek bele. És a Nők Tavasza program keretében ezt is támogatjuk. Köszönöm szépen még egyszer az ENSZ képviselő asszonyának azt, hogy ennyire lelkesen támogatják ezt a programot. Emblematikus program, nagyon fontos program ez, és nagyon örülök neki, hogy eh, részt vehetek benne a jogalkotók közötti tapasztalatcsere, tehát amit önök most a mai nap fognak tenni, az is nagyon fontos, hiszen ha ki is használjuk teljes mértékben a 2015-2020 közötti időszakon, nem fogjuk tudni elérni minden célunkat. Még mindig lesz egy sor tennivalunk, és ezért a leghaladottabb országok női jogalkotóinak kell gondoskodni arról, hogy az egyenjogúság létrejöjjön. Lambrinidis úr beszélt arról, hogy legyenek olyan női pártválasztmányok, amelyek specifikusan ezekkel a problémákkal foglalkoznak, ezekre mindig szükség lesz, és ezek tudják majd támogatni, hogy az adott országokban az egyenjogúság minél teljesebben megvalósuljon. A női parlamenti képviselők kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben. És a mi szempontunkból ez azért is fontos, mert ez meggyökerezteti azokat az értékeket, amelyek pontosan az arab tavaszról szólnak, tehát a bátorság, a, a méltóság megvédelmezése. Ne felejtsük el azt, hogy az arab világban elért haladás pontosan igen nagy részt a nőknek és a lányoknak köszönhetők, akik szintén kivonultak az utcákra, és, és, és, és hajlandók voltak harcolni a diszkrimináció ellen, harcolni a méltóság és az egyenjogúság mellett. Az mindezeken kívül Alivia Sista Salva Bugairi esetét is szeretném említeni, akik az emberi jogok melletti fellépés miatt az, élet, az életükkel kellett, hogy fizessenek, és minden olyan lányra emlékeznünk kell, akik harcoltak azért, hogy legyen joguk az oktatáshoz, hogy legyen joguk a szabad férjválasztáshoz, bárválasztáshoz, és akik, akik a mediterrán tenger mind a két oldalán azért harcolnak, hogy a nők egyenjog, egyenlő jogokat élvezhessenek. Az egyenlő jogok szomszédainkkal folytatott együttműködés egyik legfontosabb részét képezik. A politikai reformok szempontjából, az igazságügyi reform, a gazdasági fejlődés szempontjából egyaránt. Ezért nagyon örült Hán biztos úr is, akinek lehetősége volt erről a konferenciáról sajtótájékoztatót tartani, és kifejezte meggyőződését azt illetően, hogy ez a konferencia még egy fontos lépést képvisel azon az úton, amely a déli együttműködésben résztvevő országok helyzetét tovább tudja javítani. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. And now we have a uh, coffee break. Köszönöm, most uh, kávészünet, 20 perces kávészünet következik, nem 30, csak 20, mert uh, a következő panelt meg kell, hogy kezdjük időben. Egyébként Hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. Késésben vagyunk már így is. Az első panelja a konferenciának később ért véget, ezért most kell, hogy folytassuk a munkánkat. Megkezdjük ezt az első szekciót. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönöm. Tehát most következik az első szekció, az első panel. Kihívások és lehetőségek a női részvétel tekintetében a politikában. Először is szeretném üdvözölni a társelnököt, Samira Altivairi asszonyt, a regionális UN Women igazgatóságnak a vezetője, az arab országokért felelős, és két előadót is szeretnék bemutatni. Ők fognak ebben a témában, amit említettem, felszólalni. Ők európai parlamenti kollégáim. A Fejlesztési Szakbizottság elnöke Linda McEwen asszony, Heidi Hautala asszony, ő az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságának a tagja. Ők ketten lesznek az előadók, és most átadom a szót a társelnöknek. Köszönöm szépen, társelnök asszony, hölgyeim és uraim! Gyönyörű ez a lehetőség, kiváló ez a jelentőség, hogy itt ülhetünk az Európai Parlamentben. Ez egy történelmi fontosságú esemény. A UN Women programjának a részét képezi. Az Európai Bizottság Nők Tavasza programján két éve dolgozunk. A konferencia nem konferenciát nem két év óta készítjük elő, de hát majdnem. Nagyon fontos volt számunkra ez, és nagyon fontosnak tartjuk, és örülünk annak, hogy meg tudtuk szervezni ezt a mai konferenciát, és nagyon örülünk annak, hogy itt ülhetünk az Európai Parlamentben. Az mindannyian fontosnak tartjuk az átalakulást, ez a 2011-es események tekintetében is mondom ezt. A program neve Nők tavasza, politikai képességtétel a nők számára az átalakuló országokban. Nagyon sok támogatott országa van ennek a programnak, nem fogom ezt felsorolni, de a támogatott országokban mindenhol van irodánk, úgyhogy erre majd később visszatérek. Nagyon időszerű volt ez a konferencia, hiszen a geopolitikai átalakulások az úgynevezett afrikai tavasz követően és ahogy nagyon sok tisztelt felszólaló már délelőtt is említette, a nők egyenjogúsága mindezekben a folyamatokban egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, minden területen, bármivel is foglalkoznánk. De konkrétan vannak olyan országok, a mi országaink, ahol a nők kivonultak az utcára, és felszólaltak a, ezen érdekek eléréséért én egy olyan arab nő vagyok, aki azt mondja, hogy a szociális igazságszolgáltatás a nők jogai nélkül nem létezik. Nagyon hálásak vagyunk a UN Women nők tavasza irodájának és szervezetének, hogy nagylelkűen támogat minket az Európai Unió részéről. Nem csak programok támogatásáról van szó, hanem politikai támogatást is kapunk fontos területeken, ahol nagyon nagy jelentőség van az átalakulásnak és a jövőben is reméljük, hogy ez nem fog változni. A konferencia tekintetében a brüsszeli irodában ülő kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen hatalmas erőfeszítéseket tettek azért, hogy ez a mai konferencia megvalósulhasson. És most én szeretném bemutatni a vendégeket, vendégeket, akik föl fognak szólalni. Sana Gamaledin asszony, ő az egyiptomi parlament volt képviselője. Rashida Tari is fel fog szólalni, ő a marokkai parlament képviselője. És elnézést, hogyha elfelelkeznek valakiről. Van egy harmadik előadónk is Palesztinából. A nőjogi nőjogi miniszter volt a mm, palesztin kormányban korábban, úgyhogy most visszadom a szót a társelnöknek. Köszönöm szépen. Akkor így bemutattuk a konferencia ezen részének az előadóit. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogyha lehet, akkor röviden szólaljon föl, azért, hogy legyen lehetőségünk a vitára is, a megbeszélésre is, hiszen 12.30-kor be kell, hogy fejezzük a konferencia délelőtti részét, mert együtt fogunk ebédelni. Már is átadom a szót Linda McEwen asszonynak, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak erre a ma reggeli ülésre. Nagyon lenyűgöző ennyi nőt látni egy teremben, ennyi különböző országból, olyan országokból, amelyekről elhangzott, hogy óriási változásokon mentek keresztül. És jó, hogy látom, hogy ezekben az országokban előre lépnek a nők, vezető szerepet vállalnak, hogy jobb jövőt építsenek ezekben az országokban. Nagy öröm számomra tehát, hogy itt lehetek, Linda McEwen vagyok, én a Fejlesztési Szakbizottság elnöke vagyok az Európai Parlamentben, és elhangzottak a fejlesztés nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos perspektívái. utal a kollégát majd megkérem, hogy szintén emeljek, hogy mennyire fontos része munkánknak a nők és férfiak egyenlőségének a beintegrálása az összes európai szakpolitikába. 2015-ben a 2025 utáni időszakról óriási vitát fogunk folytatni majd az ENSZ-ben, hogy új fenntartható fejlesztési célokat alkossunk, és meg vagyok győződve róla, hogy a, az egyenlőségi is ügyeket és az esélyegyenlőséget is be fogjuk tudni emelni ezek közé a célok közé. De most arra kértek, hogy ne a fejlesztési politikáról beszéljek, hanem arról, hogy hogyan kerültem politikai pályára, és hogy milyen női politikusnak lenni az Európai Parlamentben. Egy középbal pártból, a munkáspártból származom az Egyesült Királyságban 1979 óta, tehát már az életem hosszú részét törtöttem aktivistaként, politikusként, szórólapoztam, ajtókon kopogtattam éveken keresztül, mielőtt parlamenti képviselővé választottak volna. ha megnézzük az Európai Parlamentet, hogy hogy néz ki ma, az Európai Unióban több mint 50 éven keresztül voltak már egyenlő választások, de az egyenlő képviselet még mindig nem valósult meg. 37% a nők aránya az EP-ben. Nézek a kollégámra az Egyesült Királyságban, azt hiszem, hogy 21%. Tehát a brit parlament, ami az egyik leg régebbi demokráciát képviseli a világon állítólag csak 20%-ban áll nőkből. Ruanda továbbra is az az ország, ahol a legtöbb nő van a parlamentben. Az emberek megkérdezték tőlem gyakran, hogy miért lettem politikus, és erre mindig azt válaszolom, hogy egy nő vezetett erre a pályára. De nem a saját pártomból, mert 17 éves voltam akkor, amikor 79-ben Nagy-Britanniában Thatcher asszonyt megválasztották az első női miniszterelnöki, és nem értettem vele egyet, úgyhogy ezért léptem be a munkáspárba, mert meg akartam változtatni azt, amit ő tett. Minden esetre azért jó volt, hogy női miniszterelnökünk volt, mert ez azért változtatott dolgokon. aktivistaként kezdtem tehát, és azt vettem észre a politikában, nem tudom, hogy önök is észrevették-e, hogy mindig a nők végzik el a rengeteg munkát. A férfiak mindig elnökölnek különböző szervezetek élén, a tévében szerepelnek, a nők azok, akik az adatbázisokat kezelik, a pénzt szerzik, a pénzt kezelik, akik titkárnők, és akik az összes munkát elvégzik. Az elmúlt 40 évben ez az én pártomban sem változott azt a rengeteg munkát, ami, azt a toborzást, ami a pártokat működőképessévet teszi, az nők végzik. Ismertem olyan nőt is, aki öm, székkel látogatott el a választókhoz, és kopogtatott be az ajtajukon, hogy arra biztos őket, hogy választanak. Azok a dolgok nagyon fontosak, hogy azok az emberek, akik önöket kiválasztották, hogy képviseljék őket. Azok a nők, akiket a választók választanak, azok sokkal legitimebb pozícióba kerülnek, mint azok, akiket felülről jelölnek ki a pártvezetők. Volt, aki azt mondta neki, nekem, erős jogsíri akcentussal az egyik pártvezető, hogy azt hittük, hogy férfi vagy. Hát minden esetre azért sikerült jelölté válnom, és amikor jelölt szerettem volna lenni, 25 éves voltam. Addigra már 18 éve voltam. 35 éves voltam, és 18 éve voltam a munkáspárt tagja. Az európai ügyekben már nagyon jártas voltam, rengeteget dolgoztam ezen a területen, de még mindig azt hallottam, hogy az emberek azt mondják, de hát ez csak egy kislány, aki nem tudhat semmit, túl sokat semmiről. Ilyet férfiakról sose szoktak mondani. Igen, vannak korlátok. És az egyik volt brit miniszter, aki utána Észak-Írországért felelős miniszter volt, azt mondta, hogy az a baj a nőkkel, azért nem választják meg őket jelölteknek, mert a legtöbb pártag férfi, és amikor azt nézik, hogy ki legyen jelölt, akkor azt mondják, hogy legyen olyan a jelölt, mint a, ilyenek ők, és ezért nem nőt választanak, hanem a saját klubjukból egy férfit. De azért változnak a dolgok azóta, hogy először megválasztottak volna. Az én régiómban én voltam az első nő, akit bármilyen pártból az Európai Parlamentbe beválasztottak. Ezóta változtak a dolgok, és az én saját frakciómon belül is több, mint a tagok fele nő. Amikor megválasztottak, akkor azért mentem mert más nők meggyőztek arra, hogy érdemes, érdemes vállalkozni arra, hogy induljak a választásokra. És erre szeretnék biztatni mindenkit, hogy biztassák a nőket, a többi nőt. Jó, a férfiaknak nincsenek gyerekei, vagy legalábbis nem foglalkoznak annyit a gyerekeikkel, mint a nők, de mégis nagyon fontos, hogy bátorítsuk a nőket, hogy vállalják ezt a feladatot. Nekem magamnak nincsenek gyerekeim, de tudom, hogy a kollégáim közül soknak van, és nagyon kemény az életük. Még támogató férjekkel is nagyon kemény így az életük. Az én pártom női listákat és kvótákat vezetett be, ami óriási hatást gyakorolt az én pártomra, és sokkal több politikát, vagy hogy nőt sikerült bevonnunk a politikába. A Thatcher kormány után száz nő volt a pártunkban, a parlamentben óriási pozitív eredmény született át a pozitív fellépés következményeképpen. Egy kis anekdotát hadd meséljek el, ami a női politikusok életéről sokat elárul. Az egyik helyi polgármesteri hivatalba elmentem egy ülésre, egy parlamenti képviselő nő. Én vezető politikusok, vezető tanácsnokok, péntek este hatkor ültünk ott az ülésteremben, és egy dolog közös volt bennünk, mindannyiunknál volt egy szatyor élelmiszer. Nem hiszem, hogy egy péntek esti ülésen, még akár a legmodernebb korban is manapság, péntek este 6.30-kor egy férfinak is lenne egy bevásárló szatyra az ülésteremben. Tehát ezek a dolgok nem változtak de tovább kell folytatnunk a küzdelmet, és más nőket is meg kell győznünk arra, hogy lépjenek politikai pályára, és támogatnunk kell őket. Köszönöm, elnök asszony! That, that was very inspiring. It just made... Nagyon ösztönző volt ez, és nagyon fontos nem csak a világ ezen mi területünk, nem csak a világnak azon a területen, amit mi ismerünk, nem csak ott vannak ezek a problémák, Szenegamal Eldin asszonynak adom meg a szót, ő Egyiptom volt parlamenti képviselője. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkit üdvözölni, nagy örömömre szolgál, hogy itt ülhetek önök között, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget ad számunkra az arab társadalom képviselőinek, hogy tematikus módon foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amik az arab világban, de azt hiszem az egész világban érintik a nőket. Úgy látom, hogy a nőkkel kapcsolatos kérdések univerzálisak, és ez azt jelenti, hogy a megoldások is olyanok ellenek, hogy legyenek, amelyek az egész világon, az egész planétán azt célozzák meg, hogy egyenjogú állampolgárok lehessenek a nők. Szeretnék a, az ENSZ irodájának köszönetet mondani, hogy együttműködtek velünk a kezdeményezés megvalósításában. Egyiptomot képviselem, nagy örömömre szolgál, hogy más arab országokból is itt ülnek a kollégák a teremben, és különböző témákkal foglalkozunk, de ezek kapcsolnak egymáshoz a szenvedésünk egyforma, az aggájaink ugyanazok, és az arab tavasz országait képviseljük. Akik megismerték az arab forradalmakat, az arab tavaszt, tudják, hogy hasonló helyzetet élünk meg. Én Egyiptomról tudok konkrétan beszélni, hazámról. Ma az egyiptomi parlamentben többféle képviselő, többféle a tapasztalatunk a 2011. januári eseményeket követően. Ez teljesen megváltoztatta a világot, de azóta is folyamatosan változik a helyzet. Sokszor még nehezebb helyzetbe kerülünk, hiszen vallási, radikális vallási erők ellen kell, hogy harcoljunk, ők súlyos vádakkal érintenek minket, becsületbeli kérdésekkel, erkölcsi kérdésekkel, azzal ö, vádolnak minket, hogy istenkáromlók vagyunk, ez nagyon ö, ö, tisztességtelen ez a támadás a részükről, és egyáltalán nem foglalkoznak a nőkkel kapcsolatos kérdésekkel. A egyiptomi társadalomban a törvények nem biztosítják az egyenjogúságot és az egyenlő képviseletet a nők számára. A legutolsó választások során is problémákkal ütköztünk szembe, januári választásokról van szó, az arányossági rendszert kellett követni. Az egyenjogúság, a nők egyenjogúsága egyenlő részvétele, nem működött, hiszen voltak nők, akik listavezetők voltak, de mégis az extrém vallási mozgalmak megakadályozták, hogy megválasztják ezeket a nőket. És így a listák aljára kerültek ezek a jelöltek. Nagyon nagy problémát okozott számunkra, hiszen mi nem vallási szervezeteket képviselünk a listavezetés és a listán szereplő első személy nevét így meg tudták változtatni, megváltoztatták. A választásokon a kétszázalékos volt a nők részvétele, hát ez borzasztó. Nagyon sok konkrét pénzügyi akadály is állt a nők előtt, és így nem tudtak részt venni a választásokon. Mi határozottan azért harcolunk, hogy a az arab társadalmakban a nők nem maradjanak a analfabéták. Ez borzasztó. Ez borzasztó a döntéshozatal tekintetében, a részvétel tekintetében. A legszegényebbek a társadalomban a nők. Ez egy valós, ez a legsúlyosabb probléma. Hogyan lehet elérni azt, hogy politikai szerepet kapjon valaki, ilyen feltételek között? Hogy lehetne elérni azt, hogy hasonló módon képviselve legyenek a nők a politikai életben a férfiakkal azonos szinten? Itt hagyományok vannak, annyira ősi hagyományok, meggyökerezett szokások, amelyek csak megerősítik a nők szembeni diszkriminációt. És aztán a június 30-ai forradalom megváltoztatta némileg a helyzetet, több hatalmat tudtunk kapni, jobban jelen tudtunk lenni. Nem akarom azt mondani, egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy az összes célunkat elértük, de láthatóbbakká váltunk. Az alkotmány, az egyiptomi alkotmány több mint 20 cikkben szól a nők egyenjogúságáról, a nők szerepéről. Ez számunkra egy fontos minőségi lépést jelentett az egyiptomi nők érdekében harcolunk, és az is nagyon fontos, hogy az alkotmányban most már a nők elleni erőszak bűncselekménynek számít. Ez egy valós előrelépés, precedens nélküli előrelépés a számunkra. A nők több képviseleti helyhez hozzá tudtak férni, az állam részéről most már él egy bizonyos kötelezettség, hogy bizonyos vezetői helyeket a nők számára tartsanak fönn. A 2014-es egyiptomi alkotmány jobb helyet biztosít a nők számára a társadalomban, ami a munkát, a szakmai életet és a családi életet illeti. E tekintetben is előrelépés történt a nők érdekében állam, amikor azt vállalja, hogy harcol az analfabetizmus ellen, a szegénység ellen, ez is mind segít abban, hogy több képviseleti helyet kaphassanak a nők. Több lehetőség áll előttünk, a jogalkotási választások is megnyílnak a számunkra, hogyha követik az eseményeket, az egyiptomi eseményeket, akkor tudhatnak arról, hogy egy új törvény született Egyiptomban. Ez szerint a törvény szerint az összes egyiptomi marginalizált párt képviseletet kap, vannak a, a koptok, az emigránsok, a fogyatékossággal élők, de a nők esetében az új törvény a politikai pártokat arra kötelezik, hogy a szavazólistán szerepeljenek nők. 120 jelöltből 55 nő. Ez azt jelenti, hogy az egyiptomi köztársaságban mindenhol nők is kell, hogy szerepeljenek a választási listákon. Ez a köztársasági szervezet szempontjából valós előrelépést jelent, és miután, amit mi politikai terrorizmusnak hívunk, miután sikerült legyőzni az extrém erőket, nagyon nagy előrelépés történt a tekintetben, hogy a választásokon a nők is kezdenek részt venni. A helyi önkormányzatokban 25%-át a helyeknek fönn kell tartani a nők számára kötelezően 25%-a a helyeknek fönt van tartva a nők számára. Ez egy valós előrelépés. A nők jelenléte a politikai életben, az arab országokban, Tunézia, szeretném köszönteni a tunéziai barátainkat, hiszen Tunézia példaértékű, sikerült legyőzniük az extrém erőket, a szélsőséges erőket, és így a laikus pártok számára lehetőség mutatkozott arra, hogy többséget szerezzenek. Ez valóban példaértékű a mi számunkra. Reméljük, hogy mi is meg tudunk szabadulni ezektől az ősi hagyományoktól, a politikai terrorizmustól. Nagyon sok pozitív elemet tudunk felmutatni a nők érdekében a nők előtt. Szeretnék mindenkit üdvözölni, és szeretném elmondani, hogy mennyire örömet jelen számunkra, hiszen a mi arab világunkban nagyon fontos, hogy egyre több döntéshozatali helyet megkapnak a nők, megszereznek a nők. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy mondjuk miniszteri helyet vagy kormányzói posztot tud megszerezni egy nő. A alkotmány tekintetében ugye az utak nyitva állnak a nők előtt, és ezért reméljük, hogy a nők számára ez a jó kezdet folytatódni fog, és van egy olyan szlogen, ami számunkra nagyon fontos, hogy kapjanak több helyet a nők az arab világban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt az előadást, és szeretném azt is megköszönni, hogy megosztotta velünk, hogy milyen előrelépések történtek az ön hazájában. Ez nagyon ösztönző más nők számára más országokban. Heidi Hautala kapja meg most a szót, ő az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának a tagja. Uh, also... Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm barátainkat az arab országokból, Hiszem, hogy hazámban Finnországban is az volt a siker egyik kulcsa, hogy pártokon átnyúló módon együttműködtek a nők. Ezért volt lehetőség arra, hogy Finnország ilyen fejlett gyermekmegőrző rendszert alakítson ki. Ez nem lett volna lehetséges, hogyha a 19 a 20. század elejétől kezdve nem működtek volna aktívan együtt különböző pártokból a nők, és hogyha nem lehetett volna már 1906-tól kezdve női parlamenti képviselőket választani. Az arab tavasszal kapcsolatban a kormányunk már kezdettől fogva úgy döntött, hogy az arab országokban élő nők helyzetét támogatni fogja a miniszterünk, aki férfi volt, elment a Tárír térre, és több cikket, több kiadványt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az arab országokban élő nők a helyzet megoldásának kulcsát jelentik. Tudjuk, hogy még mindig sok probléma van, de ez a megoldás útja. Én elmondanám, hogy nagyon könnyen kerültem be a politikai életbe, hiszen Nálunk a parlamentben több mint 40% a nők aránya, pedig nincsenek kötelező kvóták. Ennek ellenére én hiszek a kvótákban. Én úgy gondolom, hogy ezért értünk el jó sikereket olyan sok helyen. Ezért azt ajánlom, hogy hogy erre koncentráljanak mindenhol, mert tehetséges, lelkes nők nagyon sokat el tudnak érni, hogyha bekerülnek a jogalkotásba. Nálunk a zöld pártnak van legtöbb női tagja, és a zöld a szavaz legtöbb nő is, és nagyon sokszor a férfiak úgy érzik, hogy el vannak nyomva nálunk, de Persze lehet, mondtuk, mondjuk nekik, hogy jó, hát akkor lehet, hogy majd bevezetünk férfi kvótákat kötelező jelleggel annak érdekében, hogy a férfiak ne tűnjenek el a pártból. Minden esetre nagyon sok helyen <clears throat> azért nem tudnak bejutni a nők a politikába, mert a választással kapcsolatos finanszírozás nem igazságos. Nálunk is úgy olyan a helyzet, hogy azért ez az része a finanszírozásnak nem egészen átlátható, nagyon sok érdek érvényesül, és vannak olyan tanulmányok, amelyek úgy arról tanúskodnak, hogy ilyenkor a férfiak kapnak nagyobb részt a finanszírozásból. Tehát az is fontos, hogy a pártámogatás és mindenféle finanszírozás kérdésében, ami a választásokkal függ össze, biztosítsuk az egyenjogúságot. Egyébként voltam a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke is régebben itt a parlamentben, és emlékszem, hogy volt egy ilyen kis konspiráció a férfiak között, és akkor azt mondták, hogy hát már 16 éve működik a Női Jogi Bizottság, biztos, hogy ez elég kellene legyen arra, hogy minden céljukat elérjék, és ezért megpróbálták azt elérni, hogy a Nőjogi Bizottságot megszüntessék, és, és a nőjogi kérdéseket egyszerűen csak minden bizottságban automatikusan érvényesítsék, de ne legyen nőjogi bizottság. Sikerült ugyanakkor nem csak, hogy megtartani, illetve továbbvinni a bizottságot, hanem sokkal több feladatot is kaptunk, úgyhogy sikerült ezt a konspirációt megelőznünk és aláásnunk. Mindenféle nők közötti együttműködés nagyon-nagyon fontos, annak érdekében is, hogy a láthatatlan határokat láthatóvá tegyünk tapasztalatom szerint még akkor is, hogyha hazámban jó a helyzet, és a pártom feminista pártnak tartja magát, még mindig vannak problémák, amikor férfi kollégáimmal beszélek. Úgy tűnik, hogy még mindig úgy gondolják, hogy a férfiak tapasztalata többet ér, mint a nőké. És ilyenkor van az, hogy az embernek sarkára kell állni, és meg kell védeni a saját helyzetét. Tehát vannak olyan helyzetek, amelyekben, amelyekben a nők nem hogy ugyanolyan okosak vagy tehetségesek, mint a férfiak, hanem sokkal jobb, ö, eredményeket tudnak elérni, például azért, mert kompromisszumkészebbek, és ki tudnak ö, tárgyalni valami eredményt. És ö, nálunk például hogy e, az a lehetőség, hogy a nőknek ez a fajta képessége bevonható a tárgyalásokba, azt eredményezte, hogy a környezetvédelmi és klímaváltozás elleni harc területén is jobb eredményeket érünk el. Úgyhogy ezt is fontos megemlíteni. Amikor a finn kormányban nemzet, nemzetközi fejlesztési miniszter posztját foglaltam el két és fél évig, szintén azt tapasztaltam, hogy a fejlesztési politikánknak is központjában álltak a női jogok. Úgy gondolom, hogy Finnország még mindig legnagyobb összeggel támogatja a fejlesztési célokat, és ezért is nagyon örülök annak, hogy Csuka asszony velünk van, és hát persze Finnország annak is örülne, hogyha valaki még ezt is überelné, és még nálunk is nagyobb összegekkel támogatna nemzetközi női jogokat. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Um, I... Köszönöm szépen. Szeretném megkérni Tári asszonyt, hogy tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt társadalmak asszonyok, jó napot kívánok mindenkinek! Nagy örömmel veszek részt ezen a mai ülésen. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, a szervező nőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy előkészítsék ezt a mai konferenciát. És remélem, hogy jogalkotóként, aktivistaként is az egyenlőségért való küzdelemben nagyon sokat fogunk kapni ettől a mai, mostani két naptól. A haladó szocialisták képviseletében vagyok itt. Hogyan lettem politikus? Akkor kezdtem a munkát, amikor a nem népszerű politikákat elkezdték kritizálni. 1900 84-ben lettem képviselő, egy olyan női képviseletet vállaltam a választási csatában, ami után úgy gondoltam, hogy a nőknek utat kell vágniuk maguknak a politikában. Nagyon fontos volt, hogy az egyenlőség kérdéseire koncentráljunk egy történelmi jelentőségű nőszervezetnek voltam az egyik alapítója, az egyenlőségért küzdöttünk a Magrebi Nők Szövetségében. Nem a mi pártunk volt az egyetlen, ahol nők is voltak a párt struktúrában, de felismertük azt, hogy nekünk nőknek finomabban kell együttműködnünk az összes nővel, bármilyen politikai családhoz is tartoznak, hiszen közösek a céljaink. Nővéreinkkel, barátainkkal tudunk együtt előre jutni, együtt kell megélnünk ezeket a küzdelmeket. 93 óta azt tapasztalom, hogy felülről leereszkedéssel, sőt megvetéssel tekintenek ránk és azt gondol, azt mondják, hogy jó, hát a nők kvótát akarnak, akkor a kopaszoknak miért ne adjunk kvótát? De a kvóták mégiscsak hasznos dolgok. Persze nem haj vagy frizura alapján kell kiosztani őket. Mindazonáltal folytattuk a küzdelmet, és 93-ban első alkalommal két nőt is megválasztottak a parlamentbe folytatta a nőszervezetekben a küzdelmet ezután is, és például ma délelőtt elmondhatom, hogy a nők jogaiért folytatott küzdelem a politikai jogokért, jogokkal, szociális jogokkal, kulturális jogokkal összekapcsolódott. Küzdöttünk az emberek személyiségi jogaiért, a nők helyzetéért, a igazságszolgáltatásban és a politikai képviseletükért. Mi nők rengeteget haladtunk ezen az úton. Ha visszatekintünk, akkor ismerjük fel azt, hogy micsoda haladást sikerült elérni. Azonban még mindig nagyon sokat ennivaló. A marokkói tapasztalatok azt mutatják, vagy például 2002-ben egy nagyon fontos menetrendet, vagy nagyon fontos ö, ö, mérföldkövet értünk el, 30 nőt választottak be ugyanis a parlamentbe az országos listáról. 2011-ben szintén egy olyan évet éltünk meg, aminek emléktáblát kéne állítani, a nőjogi küzdelemben a magrebi nők helyzetével kapcsolatban, hiszen az alkotmányunkban ba ekkor került be a nők és férfiak egyenlőségének az elve. A kulturális, politikai jogok tekintetében való egyenlőségünk ekkor vállalt intézményessé. Az egyenlőség, a méltányosság tehát egyelően kell, hogy érintse a férfiakat és a nőket. Ennek az elfogadása megtörtént, sőt, intézményes szinten is megfogalmazódott az alkotmányban. A parlament alsóháza 395 képviselőből áll. A felsőházban azonban továbbra is csak 6 nő van, 200 tíz képviselőből. Azt gondoljuk, hogy a jogszabályoknak meg kéne határozni azt is, hogy ne csak a parlamenti szinten, de a városi tanácsok és egyéb helyhatóságok szintjén is törvényben le legyen fektetve az, hogy nőknek konkrétan hány százalékban kell részt venni ezekben a testületekben. A jogszabály már megszületett egyébként, de a valóságban még nem sikerült ezt átültetni. Az alkotmányban az szerepel, hogy az államnak munkálkodnia azon, hogy az egyenlőséget megvalósítsa. A nők és a férfiak és az emberi jogok kapcsolatáról. Azt követeljük a nőjogi szervezetekben, és ezeken keresztül, hogy a nők és férfiak egyenlősége valósuljon meg. Nem az a lényeg, hogy valami kötelező érvényű vagy nem, hanem az, hogy betartatják-e. Az állam szervezetén belül a nagyon fontos szervezetek vezetőségében fontos, hogy megvalósuljon az egyenlőség. De nem szabad a jogszabályokat a lényegüktől megfosztani. Mégpedig azáltal, hogy ugyan papíron le vannak írva, de a valóságban más a helyzet. Az egyenlőség kultúráját kell megalapoznunk, hogy a valóságban is megtörténjen az, amit a papíron már leírtunk. Kollégáim, barátaim, akik eddig beszéltek, szintén hangsúlyozták azt, hogy a különböző politikai fórumokon mit mondanak nekünk a férfiak, Nekünk kell az ajtókon kopogtatni, nekünk kell megpróbálni jelentkezni a városi tanácsokba, a helyhatóságokba. Emellett, ahogy az előttem szólók is említették, nagyon fontos a pedagógia és az oktatás. Mindig konkrét munkára van szükség. Még engedjék meg, hogy egy tapasztalatot megosszak önökkel, mint parlamenti jogalkotó. Volt egy nőjogi csoport, amely a parlamenten kívül a civil társadalomban munkálkodott. Az Európai Parlamenten belül létrehoztunk egy csoportosulást, ami azért arra kérte fel a parlamenti képviselőket, hogy az egyenlőségért küzdjenek. Ez a csoportosulás különböző politikai családokból származó embereket tömörít, mindenki azonban nagyon aktív ezen cél elérése érdekében. Megpróbáltuk a nők képviseletét a struktúrán belülről megváltoztatni és javítani. Tehát a parlamenten belülről munkálkodunk ezen, a tárgyalások során. És sikerült elérnünk azt, hogy az Európai Par- hogy a parlament és a parlamenti szervezet struktúráján belül a tagoknak legalább az egyharmada legyen nő. Például a parlament bürójában, a parlamenti bizottsági elnökök értekezletében, a különböző parlamenti szervezeteken belül legalább a tagok egyharmada legyen nő. Ezt tárgyalásokkal sikerült elérnünk. Szeretünk volna létrehozni egy állandó bizottságot is, amely az egyenlőségért küzd. A nőszervezeteknek vannak következményeik, de amikor megfogalmazzuk ezeket, akkor a férfiak más látnak benne, mást olvasnak ki belőle. Nagyon fontos, hogy az alkotmányos talács például elutasította a követeléseinket. A egyenlőség nem jelenti azt feltétlenül, hogy két ember, két nő vagy két férfi bármilyen tekintetben egyenlő lehet. Hogy a nők kollektíve és a férfiak kollektíve egyenlőek lehetnek. Különböző okokra hivatkoztak, amikor ezt mondták, de nagy öröm számomra, hogy most itt gyakorlati információkat és tanácsokat oszthatunk meg egymással. Elnök. Uh, je to jediné alebo jedno z mála slov, ktoré si... Szlovakul fogok most beszélni, és Algériában nőttem föl, és valószínűleg az Algériában töltött éveknek köszönhető, hogy itt ülök, hiszen nagyon sok lehetőséget biztosított számomra az oktatáson keresztül, hogy új embereket megismerjek, új gondolatokat megismerjek. Utána Franciaországban tanultam, újságíró lettem, és később politikai karriert indítottam, és mindez ösztönző volt számomra. Algéria nagyon sokban hozzájárult az én személyes életemhez, személyes fejlődésémhez és ez is részese annak, hogy itt lehetek. Ma ezért köszönetet szeretnék mondani algériai kollégáknak is. Most pedig szeretném megkérdezni, hogy ki szeretne hozzászólni, megjegyzéssel élni, ki szeretne kérdést föltenni az előadóknak. Egy első körben meghallgatjuk a hozzászólókat, föl fogjuk írni a neveket. Mindenkitől azt szeretném kérni, hogy röviden szólaljon föl, mert kevés az időnk, de lesz majd még lehetőség a felszólalásra, ne aggódjanak. Okay. Donc, euh, la, première dame... Az első felszólaló, Mona Albachán asszony. شكراً سيدتي الرئيسة في البداية أود أن Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az összes uh, előadónak, hiszen kiváló felszólalásokat, előadásokat hallottunk, nagyon fontos témákat említettek, nagyon érdekes volt mindezt végighallgatni. A női egyenjogúság kérdése, a nők részvétele a politikai életben jelenleg a világban átlagban 21%-os a nők részvétele a közéletben Természetesen a fejlődő országok és az arab országokban sokkal alacsonyabb ez az arány. Nagyon sok kihívás áll előttünk, nagyon sok mindent figyelembe kell venni, amikor szeretnénk eredményeket elérni a nők érdekében. Az egyik legfontosabb kihívás, ami a nők előtt áll, hogy a politikai érdeklődés a nők között nem eléggé elterjedt. De nem is csak a nők tekintetében érdekes ez, hanem az egész társadalomban. 20% a tanulmányok alapján a ugye 20% körül van ez a részvétel a világ átlagában, de az arab országokban ez csak 5 vagy 10 százalékos. Hát föl kell figyel, hívni a figyelmet a nők szerepére. Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségei vannak a nőknek a politikai életben. Mindenki tudja, hogy ez nagyon kemény, nagyon nehéz, hosszú folyamat áll előttünk, ö, oktatásra, nevelésre van szükség, a, a hagyományok ö, is ö, ellenünk dolgoznak. A nőket meg kell szólítanunk, el kell érnünk, hogy bízzanak magukban a nők, és a médiának nagyon fontos a szerepe a médiában a nők és a férfiak szerepe tekintetében sokszor azt látjuk, hogy megerősödnek a hagyományok. Viszont, hogyha be lehetne mutatni a médián keresztül is, hogy a nők milyen fontos pozíciót láthatnak el, fontos. Egy ilyen sztereotípia, egy klisé előtt állunk általában. Ugye a család életet föl kell áldozni a közélet érdekében. És nagyon fontos lenne, hogy a világban ez a kép megváltozzon. A média méltányosabb kell, hogy legyen, és jobban kell, hogy szolgálja a nők egyenjogúságát. Mi a arab országokban egy másik nagyon súlyos kihívás előtt állunk, ez a terrorizmus. Ez iszonyú súlyos, hiszen olyan csoportokról van szó, amelyek a vallás nevében megerőszakolják a nőket, megölik az embereket, szíriai, jemeni barátainkat. Sokan esnek áldozatul ezeknek a harcoknak. A nők helyzetéről Szíriában, Irakban, Jemenben szinte nem is lehet beszélni politikai képviseletre, nincs lehetőségük, nincs lehetőségük a közéletben szerepet kapni. A biztonság, sokszor a fizikai biztonság a legelső cél a számunkra. Szeretnék még szólni arról is, hogy milyen esetleges megáll, megoldások állnak előttünk. A jogalkotás nagyon fontos, a törvényeket meg kell erősíteni, de mindez csak írás marad, hogyha a végrehajtás nem megfelelő. Nagyon fontos, hogy a törvényekben a megfelelő intézkedések szerepeljenek, de hangsúlyoznunk kell a megvalósítást, a végrehajtást is. A nőkkel kapcsolatos kérdések nem csak a női szervezeteket érintik, ezek társadalmi kérdések fenntartható fejlődésről beszélünk, lehet, hogy megcélozhatnánk úgy a fenntartható fejlődést, illetve beszélhetünk-e fenntartható fejlődésről, hogyha le van bénítva a társadalom fele. Az összes kérdést holisztikusan kell megközelíteni. A médiában, az arab világban különösen nagyon fontos, hogy javítsuk a nő képét, a nőről alakított, kialakított képet. A nő nem, ne legyen tárgya a média kezében. Az arab világ számára is meg kell mondani, hogy a nők viszik előre a társadalmat. Ki foglalkozik a gyerekekkel? a nők jelenléte nélkül a férfiak nem tudták volna mindazt megvalósítani, amit elértek, hogyha a nők a színfalak mögött nem végeznének rengeteg munkát ennek érdekében. Az arab világban nagyon sok különböző helyzetet felmutató ország van, Szíriában, Marokkóban, más országokban egészen más a helyzet, Palesztinában is más a nők helyzete, mint az öböl országokban. Nem teljesen egyforma a helyzet, és így a megoldás is különböző kell, hogy legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm, hogy felszólalhattam. Merci beaucoup. Uh, peut-être que je vais... Köszönöm szépen. Szeretném azt kérni, hogy amikor felszólalnak, röviden mutatkozzanak be, hogy tudjuk, hogy melyik országból érkeztek, és Sojdrova asszonyi a szó. Merci beaucoup. Uh... Köszönöm szépen. Sodrová asszony vagyok, cseh köztársaságból. Bizonyára ismerik ezt az országot, Európa közepén helyezkedik el. A Nőjogi Szakbizottság tagja vagyok, illetve a Demokraták pártjának a képviselője. A Demokraták pártján belül létrehoztam egy női platformot. Azért küzdünk, hogy megvalósuljon az egyenlőség a valóságban, Ugyan néhány ország elismeri ezt a jogot, de nem túl gyakran emlékezünk rá, hogy a valóságban is így kéne lennie. Például a cseh parlamentben a nők százalékos aránya 20 százalék. Bár elvileg egyelőek vagyunk, a választásokban, választásokon indulhatunk, a nőket nem választják meg. Azért, mert a listákon nagyon alacsony, rossz helyeken kapnak csak helyet. A keresztény demokraták körein belül a Cseh köztársaság parlamentjében 13 képviselő van, de egyikük sem nő. Ez számomra teljesen hihetetlen. A cseh parlamentben 14 évvel ezelőtt én is tag voltam, és mindig támogattam a nőket a politikában. És én hoztam létre azt a platformot, ami a keresztény nőket támogatja, a keresztény demokrata nők platformját. Nagyon fontos szerepe van abban, hogy támogassa és bátorítsa a női politikusokat, illetve vagy létrehozzon, kialakítson olyan családi programokat, amelyek ezt lehetővé teszik. Miért vagyok én politikus? Azért, mert a nők, a gyerekek és a család mind fontosak számomra. Ezért kezdtem meg politikai munkámat eredetileg építészmérnök vagyok, de aztán politikus lettem. Azért, mert olyan politikát szeretnék létrehozni, ami kedvező a nők, a gyerekek és a családok számára. És azért dolgozom a politikában, mert a férjem támogat ebben a családom, és a nagyon gyakran egyébként női munkatársaim is támogatnak ebben. Én a szakmában pótolható vagyok. A politikában is pótolható vagyok, de a családban senki nem tudja betölteni a helyemet. A politikában is szeretnék jelen maradni, és szeretnék minden nőt meggyőzni arról, hogy érdemes részt venni a politikában. Ezért jöttem el ide is, és ezért szerettem volna felszólalni ezen a konferencián, mert szeretném kinyilatkoztatni, hogy támogatom az önök munkáját. A nők munkáját egy olyan világban, ahol nagyon nehéz az önök helyzete. Sok energiát, bátorságot kívánok önöknek, békét és kedvező kondíciókat a nők, gyerekek és családok számára. Óriási köszönet illeti önöket, az arab világból érkezett nőket. Köszönöm szépen. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy rövidebben szólaljanak föl, ha lehetséges. Lesz még a ebéd alatt is, és délután is felszólási lehetőség. Úgyhogy ne féljenek, aki most esetleg nem kap szót, annak délután prioritása lesz. Most áfára asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy összehívtak minket ide az Európai Parlamentbe, erre a rendkívül fontos konferenciára. Nagyon fontos a nők szerepe, hiszen ők mindig is harcoltak a nők jogaért. Lambrinidis úr azt mondta, és ezt nagyra értékelem, hogy a nők joga emberi jog, univerzális jog, és nem szabad kulturálisan relativizálni ezt a kérdést. Ez egy valós harc minden kultúrában, minden társadalomban, és nem a társadalmak közötti harc. Ezt azért mondom, mert az iszlám a mi vallásunk, ennek az az erről kialakított képet a radikalisták, az extremisták, a szélsőségesek megváltoztatták. Az iszlámban is létezik a férfiak és a nők egyenjogúsága. Mi egy folyamatot élünk meg, de az alapokat mindenki kell, hogy ismerje. Profétánk azt mondja, hogy aki becsüli a nőket, az megbecsülendő, aki lenézi őket, az lenézendő. Bizonyos szélsőséges csoportok instrumentalizálják, instrumentalizálják az iszlámot, és a férfiakat felsőbbrendűnek mutatják be. De ez nem az iszlám gondolata, és szeretnék arra is utalni, amit egy másik felszólaló mondott. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 81 évet várjunk arra, hogy ez az egyenjogosság megvalósulhasson. Mi a 19. vége óta, 19. század vége óta kezdtük meg a harcunkat a, a családban, a társadalomban harcolunk. Nem engedhetjük meg, hogy majd a dédunokáink valósítsák meg az egyenjogúságot a férfiakkal. Ezért nagyon fontos, hogy az összes arab országban a képviselők, de az egész világon minden parlamenti női képviselőnek harcolnia kell azért, hogy ezt a szakadékot megszüntessük, és 2030-ra valóban megszűnjön a különbség. Jordániában például a jogalkotás tekintetében elmondhatom, hogy 14 jogszabály foglalkozik a nők kérdéseivel, a bíróság, a társadalombiztosítás és egyéb területekre vonatkoznak ezek a szabályok. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt egy kulturális kérdésről van szó. A maszkilista felfogás a nőket hátrányba kívánja szorítani hiszen csak a férfiak akarják, az ilyen felfogás követő férfiak akarják ellátni és megszerezni a legfontosabb posztokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy a különleges képességekkel is rendelkeznek a nők, hiszen holisztikusan tudjuk megvizsgálni a kérdéseket. Több elemet figyelembe tudunk venni egyszerre. Tudom, tudom, hogy nagyon hosszú távúak ezek a célek, hosszú lesz ez a harc, de az egyenjogúságot nem fogjuk ajándéként megkapni. Mi egyenjogúságot akarunk mindenki számára, egyenjogúságot a munkában, a családban, a politikában, nem vagyunk gyengék, mi képviseljük a társadalom felét, és jogunk van mindennek a feléhez. Nem 10, nem 20, nem 25 százalékra van jogunk, 50 százalékhoz van jogunk, és fogunk, tovább fogjuk folytatni a harcunkat azért, hogy a mi természetes jogainkat megszerezzük állampolgárként a társadalomban. Köszönöm szépen. Gurmai Zitta a következő felszólaló, tessék. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, mint a parlament korábbi tagja, és ennek a bizottságnak a korábbi tagja, most jelen lennék. Köszönöm szépen, hogy összehozta a szakbizottság sok ország nő képviselőjét, és köszönöm Lindának is a munkáját. Nagyon közel áll mindannyiunk szívéhez ennek a mai konferenciának a témája. Az, hogy ké, ezt a két régiót egymáshoz közelítjük, nagyon fontos. 2011-ben kezdtük a szocialista frakción belül ezt a munkát az európai régiók és az észak-afrikai régiók között. Azért is üdvözlöm a mai kezdeményezést, mert úgy gondolom, hogy egy folyamatról van szó, egy hídépítő folyamatról, amelynek során együtt működünk és tanulunk egymástól. Úgy gondolom, hogy mindenki tud valamit majd innen hazavinni. Nagyon, és, és közösek a kihívásaink is, a részvétel és a, és a döntéshozatal kapcsán. Magyarországról jöttem, és látom, hogy mennyire fontos volt ott is a nők szerepe a rendszerváltás során. És jó hírrel szeretnék most ezzel kapcsolatban szolgálni önöknek az arab tavasszal kapcsolatban. A, tunéziai törvényhozásba 31 százalékát választották meg a képviselőknek a nők közül, és nagyon jó hírnek tartom ezt, és remélem, hogy ez folytatódni is fog. Progresszív rendszer. A nők 47%-át ezt tették ki a választhatóknak, és a vezetők körében már tiz, a listavezetők körében 11 százalékos volt az arányuk. Hisszük, hogy a parlamentben az Európai Parlamentben is nő majd a nők aránya, de ez annak köszönhető, hogy van egy kimondott lobby tevékenység, amelynek segíthet, amelynek köszönhetően ezt el tudjuk érni, és természetesen ez leginkább a szocialistáknak köszönhető, nagyon örülök, hogy 36-ról 37-re emelkedett a számunk, a többi, többi pártban is kellene, hogy emelkedjen a számunk. Decemberben lesz majd egy további konferencia és egy további kezdeményezés, és Szilvana Kochnerin, aki az ezzel kapcsolatos szervezetet megalapította, kívánta, hogy legyen en ezzel kapcsolatban további, további együttműködés. Hogy értük el a női részvétel emelkedését? Egyrészt kvótákon keresztül, de másrészt pedig fontos, hogy a pártok a saját pártproblémáikban is hangsúlyozzák ennek fog, fog, fog, fontosságát. Nagyon fontos, hogy hogy tesszük meg ezt. Egyszerűen az a legfontosabb, hogy ne tartsuk soha magától értetődőnek a kvóta meglétét, mert hogyha nem dolgozunk továbbra is a női részvétel érdekében, akkor nem fog megvalósulni. Tehát a kvóta jó alapkiinduló pontnak, de a munka nem állhat le. A szabadsággal kapcsolatban láttuk, hogy az arab világban milyen sok kezdeményezés, megmozulás történt, és hogy a nők ebben milyen fontos szerepet játszottak. Tavaly a, egy filmet néztünk meg a sivatagi marokkói nők sorsáról, és a, ott láthattuk, nagyon büszkévé tett, hogy milyen sorson, milyen, milyen életvite, élet úton mentek keresztül. Köszönöm szépen, hogy ma is eljöttek a körünkben, és köszönöm szépen, hogy ezt még cserélnek velünk. Köszönöm szépen, most Álkáját asszony kapja meg a szót, és Megnézzük, hogy talán plusz néhány percet még kapunk a vitánkhoz. Köszönöm szépen. A nők közéletben való részvétele, illetve a társadalmi életben való részvétele rendkívül fontos kérdés. A modern gondolkozókat nagyon érdekli ez a kérdés. A nők politikában való részvétele 2003 óta Irakban óriási minőségi változáson ment át. Valódi választásokra került sor, és én magam is az iraki parlament képviselője vagyok. Sőt, két egymást követő ciklusban is az voltam. Egyáltalán nem irillésre méltó az iraki helyzet mostanában a nők aránya 25% alatti most jelen pillanatban, de 22%, illetve 22 nő, iraki nő volt a parlamentben, és még csak kvótára sem volt szükségünk arra, ahhoz, hogy megválasszanak bennünket. A helyzet jelen pillanatban Irakban azonban sokkal szerencsétlenebb. Nemzetközi segítségre van szükségünk, európai segítségre, ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni azzal a súlyos helyzettel, ami a nőket érint Irakban. Az iraki nők erőszakot kell, hogy elszenvedjenek, rosszul bánnak velük, és azt akarjuk, hogy itt most köszönetet mondhatjunk önöknek mindazért, amit az Európai Unió tett Irakban az ISIS, azaz az iszlám állam elleni küzdelem területén. Az iszlám állam csoportosulás ellen mindent meg kell tennünk, amit csak lehet. Iraknak meg kell védenie magát. A nők és férfiak küzdelme által harcban annak érdekében, hogy az egész világot megvédjük az iszlám államtól. Ma arra van szükség, hogy nagyobb legyen a kohézió, a szolidaritás az iraki nők között. Ezért az iraki nők nevében azt kérem az Európai Uniótól és az ENSZ nőkkel kapcsolatos egységétől, hogy komolyabban lépjenek fel a helyzet alakulása ellen, és jöjjenek a segítségünkre. Elnök, köszönöm szépen. A tolmácsok annyira kedvesek voltak, hogy 10 percet adtak még nekünk, de kérem önöket, hogy legyenek rövidek, hogy a lehető legtöbb nőnek meg tudjam adni a lehetőséget a kérdések feltételére. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a nagyon ösztönző és bátorító szavakért, felszólalásokért. Tudjuk, hogy nagyon sok probléma áll még előttünk, de mégis az is ösztönző, hogy meg hallgathassuk, hogy milyen előrelépések történtek, milyen konkrét célokat sikerült elérni. Az Unió, Mediterrán Unió lesz egy miniszteri, jelleg, miniszteri szintű ülése, és 43 miniszter nagyon fontos nyilatkozatot fogadott el, pontosan a nők részvételére vonatkozóan a politikai, gazdasági, szociális életben való részvételükről a diszkrimináció elleni harc, a mindenfajta erőszak elleni harc, és az oktatás és a média szerepe is fontos szerepet kapott ebben a nyilatkozatban. Nagyon sokan hallottunk arról, hogy ezek a kérdések összekapcsolódnak, és ezeket a kérdéseket integrált módon kell, hogy kezeljük és tárgyaljuk. A Mediterrán Unió és a barcelonai titkárság így dolgozik ezeken a kérdéseken. Céljuk, hogy megerősítsék a regionális együttműködést a nőjogi kérdéseket és a nők szerepe a társadalomban, ezek a fő kérdések, amik a munkánk és a kezdeményezéseink középpontjában állnak, hiszen ezek nagyon fontosak az egész régió számára. Az Európai Bizottsággal együttesen, biztos vagyok, hiszen ez a fő finanszírozó szervezetünk, a UN Women-nel együtt szorosan együtt dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy ilyen szinten és ilyen módon erősítsük meg a közéletet, a politikai életet, hiszen minden ország eh, számára a miniszterek elfogadták az ajánlásokat, és nagyon fontos a jó gyakorlatok cseréje a régiók között. A regionális eh, dialógus platformján is dolgozunk, ennek is az a célja, hogy megerősítsük a kezdeményezéseinket. Márciusban szerveztünk egy konferenciát, és jövő márciusban is lesz egy konferencia a jó és a rossz gyakorlatok cseréje érdekében. A konkrét projekt, projektek prioritásait fogjuk megvizsgálni a régió egyes országaiban. Így próbáljuk ezekkel a projektekkel is a támogatást adni azért, hogy a kisebb jellegű projektek is regionális dimenziót kaphassanak, és így nagyobb hatásuk legyen a lakosság között. Mi vagyunk a szóvivői ezeknek a kezdeményezéseknek. Köszönöm szépen. Maintenant je vais demander à, euh, à madame euh, Elma Szabi asszonyé a Um, رجاء عبد الله أحمد المصعبي رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رجاء المصعبي a nevem. ENSZ nagykövet vagyok. különleges követe vagyok, ezekkel a témákkal foglalkozom. 97-től dolgozom ezeken a témákon. Nagyon sok munkát végzünk, de természetesen még nem értük el az összes célunkat. Néhány elemet szeretnék felsorolni. Először is, amíg a nők jelöltek a választásokon, és a pártjuk érdekében dolgoznak, a politikai párt érdekében dolgoznak, akkor tudjuk csak elérni a nők jogképviseletét. Amíg ez nem következik be, addig nem. Miért? Hiszen a nők a politikai párt nevében szólalnak föl. A párt fontos az is, hogy a párt mögöttük ne csak a férfiak érdekében dolgozzon, hanem a nők érdekében is. Ez mindenképpen egy hátrány, ami számunkra. Amikor nőkről beszélünk, általában beszélünk nőkről, de sokszor néhány konkrét női jogot megtagadunk, például a vidéki nők jogait, az analfabéta nők jogait. Van, vannak olyan nők, akiknek a jogait lesöprik, és például a nők a fogyatékkal élő nők jogai sérülnek, a oktatáshoz való jog fél, sérül, a politikai élethez való jog sérül. Pedig nagyon fontos, hogy a nők között nagyon sok felkészült és kompetens ember létezik. Nagy, ezen kell dolgoznunk, az ajánlásainkat is ilyen értelemben kell, hogy elfogadjuk. Foglalkoznunk kell a fogyatékossággal élő nők helyzetével is, a családi élettel, a munkával és a politikai élettel, a politikai részvétellel is. Köszönöm szépen. Áriámi asszonyi a szó. Bismillahirrahmanirrahim, Rahila bint Isten nevében Köszönöm, kérem, hogy Köszönöm, hogy itt lehetek. Ománból érkeztem, ahol a nők és férfiak egyenlősége még hagy magán után kívánni valókat. Gyakorlatilag a fizetés tekintetében a közszférában nincs már különbség a nők és a férfiak között a lányok függetlenek tudnak lenni, és az apák nem kényszeríthetik őket házasságra. Egy nő akár vállást is kérhet, anélkül, hogy megindokolná ennek az okát. A nők megtarthatják a gyermekeiket a vállás után is. És öröklésben pedig szintén a vagyon fele illeti őket, ami a választásokat illeti, vannak választott képviselők a parlamentben, illetve kijelölt tagok. Különböző nemzetközi eszközöket használunk fel a nők elleni diszkrimináció elleni küzdelemben, illetve a nők jogairól szóló nemzetközi egyezményt is alkalmazzuk támogatom azt, ami elhangzott, és minden felszólalnak köszönöm az előadását, kiváló előadásokat hallottunk, és pont a nők és a férfiak egyenlőségét, a nők emancipációját próbálják előmozdítani. Egy olyan nő, aki társadalmi, politikai és kulturális szempontból rendelkezik képességekkel, az a férfiakkal való egyenlőséget is meg tudja valósítani, különben ez nagyon nehéz.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 ez azt jelenti, hogy a hazámban léteznek platformok, van lehetőség a politikai életben való részvételre, de ami mégis akadályozza a teljes jogú részvételünket, hogy ősi gyökerekben található, hagyományokban található meg a férfiak szerepének a dominanciája, az elsődlegessége. Ahogy Schulz úr mondta, mi is úgy gondoljuk, hogy a nőket instrumentalizálják a konfliktusok során. A Líbiában, hazámban a nők nagyon nagy szenvedések áldozatai, tényleg eszközként használják őket a konfliktusokban, megerőszakolják őket, ez egy bevált módszer a harcosok részéről. Sokszor el kell, hogy hagyják a lakhelyüket, megölik a gyermekeiket, és a családi támogatást sem kapják meg a nők. A nők helyzete sérülékenyebb általában. A líbiai konfliktus fegyveres konfliktus volt a NATO és az ENSZ szövetkezett a egyik legvéresebb diktatórikus rezsim elleni harcban. A militisták kezébe került a hatalom, és ők egymás közt is harcot folytatnak, és nem veszik figyelembe a választások eredményeit. A fegyveres erők hozzák meg a törvényeket Libiában. Mi viszont a bíróságokon keresztül, az ügyészségeken keresztül kell, hogy harcoljunk. Nem csak Szíriában, nem csak Irakban, hanem Libiában is folyik ez a harc. Vannak olyan családok, amelyek el kellett, hogy meneküljenek az országból, Tripoliban, a fővárosban is, hatalomra kerültek az idegen erők. Szeretném felhívni a konferencia részvevőinek a figyelmét. Szeretnék szólni az összes európai és arab országhoz. Kérem, hogy biztosítsanak támogatást Libia számára, hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a milicista erőktől. Nem szűnt meg a konfliktust. Meg akarunk szabadulni ezektől a fegyveres erőktől. A nők nem tudják a jogaikat érvényesíteni, amíg ez a helyzet fennáll egy ilyen helyzetben élő országban. Sajnálom. Merci beaucoup. Uh, maintenant je vais... Köszönöm szépen. Afetamazi asszonyi a szó. Sokran, eh, Szédera Isza. Eh, sokran... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek Köszönöm, hogy összehívtak bennünket erre a konferenciára. Ez egy történelmi jelentőségű esemény, rövid leszek. Egyetlen témáról szeretnék beszélni, ami engem nagyon megérintett. Melango Gonka asszony említette az ENSZ nőkkel foglalkozó egységének az elnöke, vezérigazgatója, hogy mennyire fontos, hogy eljutassuk az üzenetünket mindenkihez. Azt mondta nekünk, hogy a 2015-től 30-ig terjedő időszak kell, hogy legyen az az időszak, amikor meg is valósítjuk a nők és férfiak egyenlőségét. Száz százalékban tudok csatlakozni hozzá. Nem beszélhetünk csak egy küzdelemről, akkor, hogyha nem teszünk megfelelő erőfeszítéseket. Ki kell kényszerítenünk a kulturális, társadalmi jogainkat. Menetrend nélkül, határidők nélkül nem fogjuk tudni ezt megtenni. Kell, hogy legyen 10 éves programunk, 15 éves programunk, de ezen túlmenően az a legfontosabb, hogy minden erőfeszítésünket megtegyük ezen célok elérésére. Köszönöm szépen, még 5 percünk van, és ketten szeretnének felszólalni. Mi a szárasszony, és utána meghallgatjuk az utolsó felszólalót is. Sukran Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit tesznek, azért, hogy támogassák a parlamenti képviselőket. Mi szárnak hívnak? A második jogalkotási időszakban a Jordán kormányban képviselői helyet szereztem. Egy konkrét régiót képviselek az országból, és New Yorkban az ENSZ széken is képviselem az országomat. Szeretnék, szeretném üdvözölni a Kobani hölgyeket, a kobani nőket, a nővéreinket, akik a terrorizmus ellen harcolnak, harcot vívnak. A kobani fegyveres erők vezetője egy nő, a harcosok fele nő Kobaniban. Üdvözlöm a szíriai nőket. Voltam Szíriában és saját szememmel láttam, hogy női melleket használtak föl különféle termékek előállítására, állatokként kezelik a nőket, és szeretném üdvözölni a palesztin anyákat, az izraeli megszállt területen élő nőket, szeretném üdvözölni azokat, akiknek a, akiktől elveszik, elrabolják a gyermekeiket, és harcosokat nevelnek belőlük. Kedves barátaim, szeretném üdvözölni az arab világban a menekült nőket, nem is ismerjük, hogy milyen szenvedéseket kell, hogy átéljenek, amikor erőszakosan férjhez hagyják őket. Nem csak, hogy 18, hanem 15 év alatti gyerekeket, lányokat kényszerítenek házasságra. Eladják őket. A politikai részvétel, a jogalkotási részvétel tekintetében rendkívül fontos a nők emancipációja. Hogyha a nők egyenlő jogokat kapnak, hogyha megszabadulnak az apák, ha nem tudnak megszabadulni az apjuk, a férjük, a unokabátyjuk nyomása alól, akkor nem tudunk előrelépést felmutatni. A nemzetközi kérdésekről van szó, hiszen nagyon fontos, hogy minden államban megfelelő szerepet kapjanak a nők. Nem csak arról van szó, hogy nőjogi miniszter lehessen egy nő, vagy szociális miniszter legyen egy nő. Egy arab nő miért nem lehet külügyminiszter? Miért nincs olyan arab nő, aki belügyminiszter lenne? Miért nem kaphatnak fontos miniszteri szerepet, posztot a nők? általában olyan miniszteri posztokat kapnak, a szegénység elleni harc, a nők, a családjogi miniszteri posztot kapják meg a nők. Szeretném a, szeretnék a médiához is fordulni, hiszen a médiában a nőket sokszor tárgyként kezelik, szolgálnak kezelik, úgy mutatják be őket a családi szerepük körében. A Európában és az arab világban is tudjuk, hogy a politikai szalonok csak a férfiak számára léteznek. Beszéltünk valaha női szalonokról, politikai szalonról? Manamában, Berlinben, Riadban, bárhol máshol. Mondjuk ki, hogy a férfiaknak mindenhol vezető szerepe van második mandátum során tudok dolgozni képviselőként. A büntetőjogi törvények tekintetében is. Most készítünk egy törvénytervezetet, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy 15 évre szeretnénk fölemelni a büntetését azoknak a férfiaknak, akik erőszakot követnek el, és a férfi kollégaink nem akarják ezt elfogadni a férfiak mindig is ellen fognak állni, hogyha javítani kívánjuk a törvényekben a nőknek a helyzetét. Mi többség, nem többséget akarunk, nem azt akarjuk, hogy 50% plusz egy fő helyet kapjanak a nők. Számunkra nagyon fontos, hogy egy nemzetközi női hálózatot alakítsunk ki, amely a terrorizmus ellen harcol. Köszönöm. aj otvorenie tejto vážnej témy. Um, chcela by som... Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon komoly témát felvetette. Elnézést kérek azoktól, akik még a listán vannak, és nem tudok nekik szót adni. Sajnos tiszteletben kell tartanunk a tolmácsok munkaidejére vonatkozó szabályokat, és ezért most meg kell szakítanunk az ülést. Az ebéd befejezése előtt már csak Mekeven asszonynak tudom megadni a szót. Ahogy meghallgattam önöket, tényleg megértem, hogy az önök képviseleti lehetőségeihez vezető út sokkal nehezebb volt, mint az enyém vagy bárki más itt Európában, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy megosztották velünk. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Uh, <laughs> Összefoglalásként tehát azt szeretném elmondani, hogy libiai barátnőm, illetve az összes barátaink, akiknek az érzelmek könnyeket csaltak a szemébe, a szenvedés, együtt érzünk mindannyiukkal. Szolidaritás, szolidárisak vagyunk. A terrorizmus elleni küzdelem nem csak az egyes országoknak a feladata. Mindannyian mellettük állunk. Az összes ország, az összes arab ország küzd a terrorizmus ellen. A terrorizmus nem ismer határokat, nem országokhoz kötődik. A terrorizmus az arab világban is létezik ma, de exportálódik más országokba is, tehát együtt kell küzdenünk a vallás nevében a terrorizmus ellen. Engem is elszomorított, és nagyon meghatott, amit hallottunk. Elmondhatom, hogy az európai nők legtöbbje nagyon privilegizált helyzetben él, ezért is nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló ház, a hálózatot alakítsunk ki annak érdekében, hogy a női jogokat megvédjük. Hiszen tudjuk, hogy például az iszlám állam és más radikál, szél, radikális szélsőségesek fenyegetik a nőjogokat. Arról kell tehát tárgyalnunk, hogy hogy tudunk önöknek segíteni, Ert ez nem európai vagy nem arab kérdés, hanem globális kérdés, mindenkinek foglalkoznia kell vele. Ah. Euh, merci. Donc, euh, bon, je partage ce qui a été dit. Szeretnék köszönetet mondani, egyetértek azzal, ami elhangzott. Kérdés nem merült föl, de annyira komplex ez a helyzet. Fontos, hogy a szolidaritásunkról biztosítsuk az összes nőt mindazokat a nőket, akikről szó volt, de ez nem zárja ki azt, ahogy ez el is hangzott, ugye a terrorizmus már nem ismeri a határokat, úgyhogy mindannyian végig kell, hogy gondoljuk, hogyan tudunk együtt harcolni a diszkrimináció minden formája ellen, az instabilitás, a demokrácia hiánya ellen, és ezek minden formája ellen hogy tudunk összefogni. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes felszólalnak a részvételt, köszönöm a hozzászólásokat. Mindannyian elérzékenyültünk, és tudjuk, mit kell tennünk. Nem a arról van szó, hogy elérünk egy célt és tovább léphetünk. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi történik, hogy mi tehetünk a saját hazánkban. Szeretné még egyszer a köszönetet mondani az európai partnereknek, hogy nagy lelkűen vendégül látják ezt a konferenciát, és még szeretném megadni a szót a igazgatóasszonynak, mert a délutáni panelen nem tud részt venni. Szeretnék, én, szeretném én is kifejezni köszönetemet, megköszönni minden résztvevőnek, hogy eljött hozzánk és megosztotta velünk a gondolatait. Nagyon remélem, hogy a mai ülés olyan cselekvése vonatkozó eredménnyel végződik, amit magunkkal vihetünk. 81 év túl hosszú, ezért nagyon konkrét stratégiára van szükség annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőséget elérjük. A parlamentünk előtt nagyon sok feladat állhat még, és megbízható adatokat használunk, mindannyian az ENSZ tagjai vagyunk, ennek segítségével közösen foghatunk hozzá ennek a kérdésnek, ennek a problémának a megoldásához. Tehát ez nagyon nagy vezetés kérdése példakérdése is. Nagyon szépen köszönöm a Nőjogi Bizottságnak, hogy lehetővé tette ennek a rendezvénynek a megszervezését. Remélem, hogy további ilyen ülések lesznek. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, és most mindenkit megkérek arra, hogy az ebédasztal mellett folytassa a megbeszélést. Jó étvágyat!